Jó reggelt Elfogadjuk a napirendet. Nincsenek új bejelentések. Élőben interneten követhető az ülés, az e-meetingen megtalálható az összes anyag, az első napirendi pontunk eszmecsere, egy saját kezdeményezésű jelentéssel kapcsolatosan az egységes belső piac stratégiájára vonatkozóan és meg is adom a jelentéstevőnek a szót, hogy kezdje. Köszönöm szépen, elnök asszony, jó reggelt kívánok mindenkinek, a kollégáknak. Megkezdjük ezt az új eljárást, ezzel az eszmecserével, ez egy új parlamenti eljárás, most indulunk, és nagyon fontos ez a téma. Már, a, már Biankowska biztos asszonynal összeültünk, és a, bizottságot, a bizottság a stratégiáját ugye bemutatta már a szakbizottságban. Érdemben szeretnénk összefoglalni a témát. Ugye január 25-én lesz a jelentés bemutatása, január 27-én lesz egy néppárti meghallgatás, február végén lesz egy másik meghallgatás, még ezen kívül az Imkoszak bizottságban, és utána lejár a módosítók határideje. Március-áprilisban értékeljük a módosítókat, és kompromisszumokat próbálunk kötni, azért, hogy áprilisban a szakbizottságban, májusban pedig a plenárison tudjunk szavazni. Azért ez az időbeosztás, hát tudom, hogy nagyon sűrű, mert fontos ez a téma, gyorsan kell vele haladni, használjuk ki az időt a mostani eszmecserére tehát, nagyon aktívan. Az érdemi kérdések, ugye a belső piac kiteljesítése, belső piaci stratégiai az mindig nagyon fontos volt. A Juncker Bizottság is fontos lépéseket indított el, amelyek szerintem egyre fokozatosan egyre inkább most már végrehajtásra kerülnek. Az innováció támogatása például az egyik ilyen, amely a kis és középvállalkozások versenyképességét erősíti. Aztán új gazdasági valóság megteremtése tulajdonképpen, a startupok támogatása, ehhez az Európai Bizottság adhok pénzügyi támogatást is biztosít, alapokat biztosít. Az ipari gyakorlatilag szövet, ha mondhatom így, a munkahelyteremtést fogja célozni, a fiatalok munkanélküliségét kell, hogy segítsük, hogy munkahelyet találjanak, mert nagyon magas szintet ért ez el Európában. A KKV-k, illetve az innovatív startupok nélkül nagyon nehéz lenne a helyzetünk, az ő számukra eredményeket kell nyújtani, mert egyébként rendkívül nehéz helyzetbe kerülnek. A akadály a belső piac, akadályok vannak a belső piacon, a vállalkozások, amikor megpróbálnak egy másik tagállamban beindulni, akkor nagyon sok mindenen kell, hogy felülkerekedjenek, ezért van szükség a fiskális rendszerek harmonizációjára. Én természetesen tisztában vagyok azzal, hogy nincs politikai és nincs fiskális unió, ezért nagyon bonyolult a helyzet. De legalább ez az első lépés, amit megtehetünk, és ez a mi feladatunk, hogy legalább egységes adó legyen az elektronikus kereskedelemben, és talán aztán erről a területről át lehetne térni majd a többi területre, persze ez az Ekon szakbizottság szakterülete lehetne javítani a KKV-k európai alapokhoz való hozzáférését, hogy ez gyorsabb legyen, egyszerűbb legyen az ügyintézés, és hogy az egyszemélyes, tehát a magánvállalkozók is hozzá tudjanak férni ezekhez, a, ezekhez az alapokhoz. A startupok és kis cégek támogatását jobban kellene koordinálni. Ez azt jelenti, hogy ők egymás között kommunikálhassanak, és ezzel a jobb jogszabályozásra is utalok. Kulcsfontosságú célkitűzések vannak ebben a parlamenti ciklusban előttünk. Hasznos irányelvek vannak, de sajnos ezeket az egyes tagállamok nem mindig hajtják végre. Például a közbeszerzéssel kapcsolatosat nem hajtják végre, de láttunk egyéb irányelveket is, amelyeket a tagállamok nem hajtottak pontosan végre. Hát ez talán az én kis hobbi horszom az én kis ö, témám, amin állandóan lovagolok, de az igaz, hogy nem lehet az, hogy mondjuk egy vállalkozás a hitelek hiánya miatt menjen csődbe, és nem pedig az adósságai miatt. A tagállamok esetében előfordul ugye, hogy az adókat azonnal és rögtön beszedik a vállalkozásoktól, de a vállalkozások a tartozásaikat nem kapják meg, illetve a hiteleket nem tudják fölvenni, tehát szerintem itt kell változtatni. A szolgáltatási irányelv is egy nagyon fontos irányelv, amely, mivel nincs a teljes rendszer harmonizációja készen a tagállamok között, problémákba ütközött, legalábbis a végrehajtása. Megint arról van szó, hogy a kis és középvállalkozásokat segítsük, tehát erről is érdemes elgondolkozni, ki kell elemezni, hogy hol működött ez az irányelv, és hol nem, és mi volt az, ami nem működött. Aztán a szolgáltatási útlevél végre legyen mindenki számára ugyanaz a dokumentum és ugyanolyan szabályrendszer, hogyha valaki egy másik tagállamban céget szeretne alapítani. Nagyon fontos a növekedés megerősítéséhez, illetve a foglalkoztatás erősítéséhez ez a munka a kulcs ágazatokra kell összpontosítani, mert egyébként csak kavarodást okozunk, ami senkinek nem hasznos. Én szorosan figyelemmel követtem ezt a témát, a standardokat is, és ezt az egységes piac alakulását. Hát nyilván az egységes piacon egységes standardoknak kell lenni. A TTIP tárgyalásokra is igaz ez. Az Egyesült Államok arra kér bennünket, hogy mi tájékoztassuk ők, őt a mi standardjainkról, de közben cserébe nem kapjuk meg pontosan ugyanezt. Nagyon fontosak ezek a tárgyalások tehát folytatni kell őket, de a kis és középvállalkozások helyzetét támogatni kell. Piacfelügyelet a másik, erről is nagyon sokat beszéltünk, és azt is elmondtuk, hogy le kell most már zárni végre ezt a dossziét, amely több éve van nyitva, és a, a Made in felirat problémáját is meg kell oldani. Tehát ez elképzelhetetlen, hogy egy ilyen apró kérdés, megoldatlan kérdés blokkol egy ekkora dossziót. A tagállamok tessék most már hozzanak döntést, tudják ezt meg. A parlament az már több mint egyszer szavazott erről, a Made in támogatta, a, szakbizottság, a bizottság is támogatja, tehát most a tagállamoknál a labda, nekik kell lépni. Ezzel befejezem, elnök asszony. Elnézést kérek, hogy ennyire gyorsan mentem végig a témákon, de nagyon sok mindent szerettem volna említeni. Ezeknek kell bent lenni a véleményükben. Aztán ugye a diszkrimináció, a fogyasztók esetében megint egy alapvető probléma. Különbözőek az árak, különbözőek a munkaerő költségei, különbözik a bürokrácia az egyes tagállamokban, és ez gyakorlatilag versenyt idéz elő a tagállamok között, de a verseny a kontinensek között kellene, hogy megvalósuljon. Ez, le, ez legyen a célunk, tehát ezt kell elérni. Ez azt jelenti, hogy hatékonyá kéne tenni a geoblocking értékelést. Nem akarok több időt húzni, és részletes magyarázatokba bocsátkozni, azért, mert az árnyékelőadók is megkapták a bizottsági szöveget, úgyhogy ők is tájékozottak, és én engem most az érdekel, hogy mi az ő véleményük. Köszönöm szépen. Thank you. Malin Mitzi. Köszönöm szépen, Malin Mitzi. Ez az egyik olyan jelentés, ami nagyon fontos, még pedig azért, mert minden vállalkozást érint, és így ezáltal minden fogyasztót is, tehát ez egy általános hatással jár a vállalkozásokra. A belső piac megfelelő működése azon múlik, hogy a jövő kihívásait hogyan próbáljuk kezelni, és a szolgáltatások, áruk területén nagyon fontos, hogy foglalkozunk a belső piaci stratégiával. A pénzügyi válság minden vállalkozást, vagy legalábbis rengeteg vállalkozást súlyosan érintett, csökkentette a gazdasági növekedést, és ez minden polgárt érint. Sajnos számos országban a populista mozgalmak vannak kibontakozóban, Európa ellenes tapasztalható, tehát ez is egy olyan kihívás, amit figyelembe kell vennünk. Ezen kívül egy óriási menekültválsággal is szembe kell nézzenek a tagállamok, és a Schengeni projekt is veszélybe került. Ez az egyik olyan projekt, ami elősegíti a belső piac működését is. Ez nagyon veszélyes helyzetet teremt Európában, és ez nem csak a belső piac, hanem maga az európai projekt dezintegrációjával is fenyeget. A növekedés kell, hogy az előtérben álljon, ezt kell elősegíteni a további integráció révén. Ezért üdvözlöm, hogy a bizottság egy nagyon erőteljes címmel indítja ezt a stratégiát, és nagyon sok mindent jelent ez a cím, egy erőteljesebb belső piac. Ugyanakkor viszont nincs meg a kellő ambíció és politikai akarat, hogy ezt a belső piacot kibontakoztassuk. A bizottság javaslatai elsősorban a gazdasági kilátásokra helyezi a hangsúlyt. Ahhoz azonban, hogy az európai projekt iránti bizalmat helyreállítsuk, a belső piacnak nem csak a gazdasági növekedést, hanem a munkahelyteremtést, a szociális és környezeti biztosítékokat is előtérbe kell helyezen. A gazdasági és a szociális jogok összekapcsolódnak, és a fogyasztói, állampolgári jogok is teljes mértékben integrálódnak a belső piaci stratégiában. Így lehet erőteljesebben vagy egy erőteljesebb európai gazdaságot kialakítani, munkahelyeket teremteni, és általában jobb életet teremteni a az állampolgárok számára. További hiányossága a jogalkotásnak a végrehajtás. A tagállamok nem ültetik át, nem alkalmazzák és hajtják végre a belső piaci jogszabályokat, nincs harmonizáció, és ez hátrányjal és közvetlen költségekkel jár a fogyasztók, a polgárok számára, és ezt el kell kerülnünk. A gyakorlatban megfelelő eszközökkel rendelkezünk a belső piac működésének elősegítésére. Ennek ellenére nem működik megfelelően a belső piac, mert számos akadály van, amiket a jelenlegi jogszabályok alapján is el lehetne hárítani, ha a versenyjogot hatékonyabban hajtanánk végre. Amikor platformokról és a geoblokkolásról beszélünk, ez diszkriminációt eredményez. A fogyasztóvédelmi, aki a különböző irányelvek ebben a, ezen a területen megvannak, de a tagállamok nem alkalmazzák ezeket a jogszabályokat, vagy nem ültetik át saját jogrendjükbe. Tehát a bizottságot én arra kérem, hogy határozottabban lépjen fel, és érvényesítse a belső piaci stratégiát a 2020-as stratégiának megfelelően. Szisztematikusan összpontosítanunk kell a bevált jó gyakorlatok érvényesítésére, és e tekintetben én kész vagyok együttműködni a jelentéstevővel, és ezáltal egy ütőképes jelentést tudunk majd tető alá hozni. Köszönöm szépen, Danton. Köszönöm, elnök asszony. Az egységes piac egy nagy eredmény. Hosszú utat jártunk be, de egyelőre még nem elég elmélyült. Ha megnézem a belső piac helyzetét, itt elsősorban a KKV-kra gondolok, ugyanis a nagyvállalatok rendelkeznek megfelelő eszközökkel, hogy a különböző akadályok között navigáljanak. Úgyhogy én a KKV-kra helyezném a hangsúlyt, és gratulálok, hogy a jelentéstevő is összpontosít erre a területre. A tényleges belső piachoz természetesen a versenyképességet kell javítani, a fogyasztói érdekeket érvényesíteni, és a szolgáltatások területén is ki kell használni a lehetőségeket. Itt évi több trilliós forgalomról beszélünk és segítséget kell nyújtani a költségvetési nehézségekkel küzdő tagállamoknak. Úgyhogy üdvözlöm én is a biztonság ösztönzőit, az SUP javaslat elfogadását, de nyilvánvalóan nem engedhető meg, hogy 28 különféle jogszabály szerint járjunk el. A startupokra is oda kell figyelni, nagyon fontos, hogy ők ne valjanak kudarcot, mert egyébként a vállalkozások sodródnak veszélybe. Ami a szolgáltatási útle, útlevelet illeti, én várom az ezzel kapcsolatos javaslatot is, ami pedig az együttműködő gazdaságra vonatkozó javaslatot illeti. Itt körültekintőnek kell lennünk, ugyanis hogyha európai szinten akarunk szabályozni, akkor lehet, hogy a növekedést szorítjuk vissza a leggyorsabban növekvő ágazatokban. Tehát jó, hogy legyenek EU-s iránymutatások, de fontos, hogy ne legyünk restriktívek. A jogi problémák helyi, városi vagy nemzeti szinten jelentkeznek, tehát szerintem rugalmasabbnak kell lennünk. A megvalósítás tekintetében én osztom messze menően a jelentéstevő véleményét, ugyanis hiába vannak jó jogszabályok, hogyha azokat nem hajtjuk végre és a tagállamok konstruktivitására is számítunk, hogy a visszaéléseket visszaszorítsuk a belső piacon. A fizetési késedelmekkel kapcsolatosan Fontos, hogy ezt a problémát felvessük, ez a kkv számára komoly nehézséget jelent. Az európai intézmények eh, is egyébként elég rosszul teljesítenek ezen a fronton. A kis vállalkozók eh, kifizetésével kapcsolatosan, tehát itt eh, nem csak a magánszektort, hanem a közférát is figyelembe kell vennünk. A belső piac szót el kell mélyítenünk, de versenyre is szükség van a tagállamok között. A beruházások bevonzásában. A harmonizációval kicsikét vannak fenntartásaim az e-kereskedelmi ágazatban ugyanis nagyon veszélyes lenne, hogyha az EU közvetlenül állapítana meg adókulcsokat a, akár a vállalkozókra, akár a fogyasztókra vonatkozóan. Ha megvizsgáljuk az e-kereskedelmet, nem szabad, hogy diszkrimináció valósuljon meg az online és az offline ágazatok között, Számos vállalat ma már egyaránt kereskedik offline és online is. És például a Google-nál is számos tekintetben még az offline reklámra támaszkodnak. Tehát körültekintően kell kezelnünk ezt a területet. Ami a földrajzi blokkolást illeti. Én mindig is a hordozhatóságot tartottam alapvető fontosságúnak, és üdvözlöm a bizottság irányú javaslatát, de óvatosnak kell lennünk, hiszen nyilván nem akarjuk a jelenlegi már meglévő üzleti modelleket veszélybe sodorni. Ezek lettek volna az első megjegyzéseim, és eh, várom, hogy eh, konstruktívan együtt tudunk működni a jelentés kapcsán a jövőben. Köszönöm szépen. Ines Szuba a GUE részéről nincs itt. Elnézést, az ALDE. Van valaki az ALDE-től? Nincs. Julia Reda. Köszönöm szépen, és köszönöm a jelentéstevőnek, hogy áttekintést adott az első leges gondolatokról. Nagy érdeklődéssel olvastam a jelentéstervezetet. Ez egy a belső piaci stratégiának mindenféleképpen méltányosabbnak, tisztességesebbnek kell lennie. Ez nagyon fontos a belső piac elfogadhatósága szempontjából, hiszen ezáltal láthatják a fogyasztók is, hogy milyen haszonnal jár a belső piac. Itt nem csak a vállalkozókra és a tőkeáramlásra kell gondolni, hanem az emberekre, akik számára hasznot kell, hogy jelentsen a belső piac. A lakhely vagy a nemzetiség szerinti diszkrimináció mindenféleképpen egy olyan téma, amivel foglalkoznunk kell, itt nem pusztán a földrajzi blokkolásra, de arra is gondolunk. Ugyanakkor viszont vannak esetek, amikor vállalkozásokat bizonyos jogszabályi követelmények miatt zárnak ki bizonyos földrajzi területekről. Ha például az online kereskedelem kapcsán egy vállalat nem tud megfelelni az áfa szabályoknak. Egyébként számos esetben a földrajzi blokkolást az is indokolhatja bizonyos vállalatok szempontjából, hogy szegmentálják, leszeleteljék úgymond a piacot, úgyhogy erre mindenféleképpen megfelelő jogszabályi eszközöket kell találni, hogy ezt megakadályozzuk. Ezen kívül a körforgásos gazdasági csomag ismét napirendre került, ez üdvözlendő, amikor ezt a csomagot visszavonták, akkor eh, Timmermans eh, alelnök részéről az volt a benyomásunk, hogy a bizottság egy ennél ambiciózusabb csomagot akar letenni. Ezt egyelőre még nem látjuk, és a parlamentnek szerintem itt eh, közbe kell lépnie. A megosztáson alapuló gazdaság tekintetében bizonyos különbség tételre van szükség, a digitális belső piaci jelentésről jövő héten fogunk szavazni. Nem minden megosztáson alapuló gazdaság vagy platform azonos. Tehát itt a konkrét problémákat kell megvizsgálnunk, amelyek a megosztáson alapuló gazdasággal függnek össze. Az egyik ilyen lehet, hogy a piaci hatásból bizonyos hatások, vagy a piaci hatásokból bizonyos következmények adódnak a versenyre vonatkozóan, illetve az interoperabilitásra vonatkozóan. Nem biztos, hogy a fogyasztók az egyik versenytárs felől egy másikra hirtelen át tudnak váltani. Ugyanakkor külön kell vizsgálnunk az egyes ágazatokban működő vállalkozásokat is. A bizottsági közlemény a bevált gyakorlatokra vonatkozó javaslatot üdvözöljük, ami a kiskereskedelmet, közbeszerzést, a piaci felügyeletet illeti. Vannak bizonyos aggájaink azonban az szellemi jogok, a szabadalom tekintetében. Elv ebben a follow the money megközelítés jó, tehát azt kell megvizsgálni, hogy a profi szintű vagy nagyszabású hamisítás hol történik, illetve a különböző jogsértések hol történnek. Ha veszünk például egy generikus gyógyszert, akkor egy országban a szellemi jogok megsértése nem feltétlenül félrevezető a fogyasztó szempontjából, úgyhogy ezt is figyelembe kell vennünk az aki végrehajtási keretében, mennyiben félrevezető a fogyasztó szempontjából egy adott gyakorlat, vagy mennyire lehet biztonságot teremteni. Tehát itt differenciáltan kell ezt a kérdést vizsgálni, és amikor a közvetítőkről beszélünk, akkor is biztosítani kell, hogy megfelelő folyamatok valósuljanak meg, és ne feltétlenül rögtön a bíróság elé citálják a vállalatokat, ami pedig a szabadalmi jogot illeti. Itt vannak területek, amit tovább kellene fejleszteni. A parlament néhány évvel ezelőtt elvetette a szabadalmazott szoftver javaslatot, azóta azonban történtek bizonyos fejlemények az európai szabadalmi rendszerben, ami ehhez közelít, ezt talán újra kéne vizsgálni és agályosnak tartjuk a bizottság javaslatában a notifikációs eljárás felülvizsgálatot, illetve az úgymond szolgáltatási útlevelet. Biztosítanunk kell, hogy a hatóságok szabályozói hatáskörét ne sodorjuk veszélybe. Természetesen szabályokra van szükség, de ezeket célzottan kell kialakítani. A szolgáltatási irányelv kapcsán már hosszasan vitatkoztunk erről, illetve a származási hely kérdéséről, ami pedig a kölcsönös elismerési szabályozást illeti, a piaci felügyeleti szerveknek biztosítani kell, hogy el tudják látni a szerepüket. Röviden ezek a frakcióm főbb prioritásai, és remélem, hogy egy olyan csomagot tudunk letenni majd az asztalra, ami egy igazságosabb, méltányosabb belső piacot teremt mindenki számára. Thank you, Julia. The next person on my shadows list is Marco Zulo. Marco Zulo lesz a következő. And then Mylene Troskinski. No. Aztán Mylene Troskinski. Else who's um, signals. Bocsánat, utána bárki, aki még jelez. Tehát Marko Zola és Milén Troszczynszki után Jakoszari Dante és a többi képviselő, akit felsoroltam, szerepel a hozzászólók listáján. Kérem, hogy aki még Anna Maria is, kérem, hogy aki még hozzá akar szólni, az jelezze. Anna Maria először, tessék. Köszönöm szépen. A stratégiát is támogatom, a bizottság egységes piaci stratégiáját. Nagyon sok minden, amit ebben a szakbizottságban elmondtunk és ismételtünk, szerencsére benne van, ez nagyon pozitív. De azért frusztrális is engem, hogy ennyire kevés dolog történik. Hát alig történt valami a tagállamokban. Remélem, hogy ez a stratégia lehetőség lesz arra, hogy most már egyesítsük erőinket, a parlament és a bizottság összefogjon és végre elszámoltassa a tagállamokat. Mert itt van ugye a verseny hiánya, itt van Európa nem létének a hiánya. Az adófizetők pénzével nagyon lazán bánunk, nem jutottunk ki a válságból, és nem teremtettünk munkahelyeket az állampolgárainknak. Pedig ez muszáj, és az Európába befogadott menekülteknek is munkahelyeket kell teremteni. Szüntessük meg a töredezettséget, szüntessük meg az akadályokat, a szabad, vállalkozások szabad mozgása előtt, és szüntessük meg azokat a terheket, amelyek még mindig a vállalkozások vállára nehezednek, enélkül nem tud működni semmi. Tehát az általános megjegyzésem az az, hogy én egyetértek a bizottsággal, de sokkal nagyobb határozottsággal léptem volna fel, mert már évek óta mondjuk ezeket a dolgokat. Szerintem nem elég, ami a közleményben szerepel, ami a stratégiában szerepel. Még üdvözlöm a jobb végrehajtást, a úgynevezett gold platinggel való foglalkozást, üdvözlöm azt, hogy a szolgáltatásokra odafigyelnek, üdvözlöm, hogy a szolgáltatási irányelv végrehajtását vizsgálják, illetve az arra való vonatkozó javaslatot, hogy az értesítési eljárást erősítsük meg a szolgáltatási irányelvben, hogy a geoblockinggal foglalkozzunk, és így tovább. Tegnap egyébként a hordozhatóság és a geoblocking témájában született is egy újabb bizottsági közlemény, amit üdvözlök, aztán az toleranciának is nagyon örülök. A bizottság végre egyetért velünk a parlamenttel, hogy most már az a tagállamok gondolkodását kell megváltoztatni. Itt nem elemezgetni kell és vizsgálódni, hanem bátran belevágni a jogsértési eljárásokba a tagállamokkal szemben, és akkor lesz eredmény. Azt hiszem, és ennek is nagyon örülök, hogy a kisker szektort ide bevették. Ez az első alkalom, azt hiszem, hogy az első egységes piaci stratégiába a kiskereskedelmi szektor is bekerült. Nagyon büszkék lehetünk erre itt a belső piaci szakbizottságban, tehát nagyon támogatom ezt a részt, ami a retail foglalkozik. A letelepedéssel kapcsolatos intézkedések, hát igen, itt útmutatók vannak, a jó gyakorlatok cseréje, és így tovább. Ez elég gyenge azért, elég puha ez a szöveg. Egy ilyen ágazat Európában szerintem többet érdemelne, többet követelne meg, mint egy általános közlemény. Remélem, hogy egy picit ezt még felturbozzák ezt a szövegrészt. A megosztott gazdaság témájában Dante kollégámmal a legyetértek. Helyes, hogy a bizottság radarjára fölkerült ez, mert Európában ez az egyik leggyorsabban növekvő ágazat. De nem biztos, hogy most kellene megbénítani nagyon óvatosan kellene eljárni, odafigyelni, mielőtt a szabályozással, európai szintű szabályozással lekötnénk, gusba kötnénk. A szolgáltatási útlevél, az új piaci intelligencia eszköz és egyebekkel kapcsolatban azért még többet szeretnék tudni, mert nem tudom pontosan, hogy mit is értenek ez alatt, mármint a leírtak alatt. És egy utolsó felvetés, nyilván a digitális egységes piac, ez, erről külön-külön önmagában annyit beszélünk. Nyilván a közleményben ez egy külön prioritás, és az összes többi szabad mozgásra is oda kell figyelni. De hadd tegyek hozzá valamit, ami nem szerepel a közleményben, pedig nagyon fontos az egységes piacon, és az Európai Parlament szerintem nagyon könnyedén azt mondja, hogy hát ez a Libe bizottság témája, ez az adatvédelmi rendelet. Az adatvédelmi rendelet az az egész digitális piac működéséhez életbevágóan fontos, jó biztonságot nyújtana ugyanis. Remélem, hogy a trialógusok lezárulnak, és sikerül ezt mielőbb elfogadni. Ugyanez vonatkozik a Safe Harbor-re, mert a Safe Harbor minden egyes társaságot befolyásol a társaság életére kihat minden egyes vállalkozás, és ez a kis papírka, ez a kis fecni, amit a bizottság november 6-án közzétett, hát ez semmire nem jó, a bíróság ítéletéhez képest ez nem tesz hozzá semmit. És valóban az utolsó megjegyzésem az az, hogy jobban kellene kommunikálnunk az egységes piac előnyeit az állampolgárok, a vállalkozások, a fogyasztók felé. A Solvit és rengeteg más digitális eszköz létezik, amely kiváló, és amelyről sokaknak fogalma sincs, nem tudják a vállalkozások azt sem, hogy ezek léteznek. Végül pedig szeretnék Lára Kominak köszönetet mondani, mert nagyon jó ez a kiinduló pont. Köszönöm szépen, hogy ezzel indította a parlamenti munkát. Thank you, Adam Köszönöm, és Adam következik. Dziękuję Köszönöm. Sajnálatos módon vannak olyan jelzések, amelyek az optimizmus ellen hatnak. Azon dokumentum elolvasása során, amiről itt most beszélünk, vannak itt, vannak itt nehézségek, ugyanis nem emelik ki a dokumentum azokat a kérdéseket, amelyek alapvető jelentőségűek az egységes piac jó működése szempontjából. Ez tehát az én értékelésem. A túl sok szabály, a túlságosan erős protekcionizmus tönkreteszik az egységes piacot. A túl sok szabályozás folyamatosan új és új és új rendelkezéseket hozunk létre. Ezek egyre inkább halmozódnak, egyre részletesebbek, szinte részletes útmutatást tartalmaznak. Ez nem jog már, hanem ezek utasítások, részletes utasítások az egységes piacon. Ez megnehezíti a nagyvállalatok működését, természetesen a kicsikét, vagy akár a mikrovállalkozásokét is. Aztán itt van a másik ö, probléma, a nemzeti protekcionizmus. Minden egyes országban, beleértve a vezető szerepet játszó európai országokat, két szint van, az egyik a formális, a hivatalos, a másik a nem hivatalos, az informális szint olyan belső szabályozásokat vezetnek be, amelyek megnehezítik azon vállalatok életét, tevékenységét, amelyek más országokból jönnek. Akkor is, hogyha tagállamok beli vállalatokról van szó, tehát nem az EU-n kívüli vállalatok. Van álláspontunk mindezzel kapcsolatosan, de semmi értelme nincs mindennek, hogyha nem harcolunk az európai jog inflációja és a protekcionizmus ellen, az állami protekcionizmus ellen az EU-ban. Ha nem teszünk semmit ezen jelenségek ellen, akkor nem tudunk egységes piacot kialakítani, sem pedig versenyképes gazdaságunk nem jön létre nemzetközi szinten. Elmondtam már a korábbi ülésünkön is, hogy az Európai Unió egy közösség, nem Franciaország, Németország, Litvánia vagy Lengyelország. Ez egy közösség. Az Európai Unió gazdaságának mindenféleképpen újra növekedési pályára kell állnia, versenyképesnek kell lennie más régiókkal, USA-val, Kínával, Indiával, Brazíliával, meg Mexikóval és a többi. Ha továbbra is kizárólag ezekkel a dolgokkal foglalkozunk, azaz, hogy az embereknek részletes útmutatást nyújtunk, hogy hogyan viselkedjenek, akkor soha nem leszünk versenyképesek például Kineval szemben. Amikor meghallgattam ezeket a hozzászólásokat, vagy legalábbis bizonyos hozzászólásokat nem mondanék neveket, most itt különösen arra gondolok, ahol a szolgáltatási útlevéről esett szó. Nos, elhangzott már a múltkor is, hogy nem eh, tudom, hogy mi is ez pontosan. Nincs egységes piacunk, hogyha szolgáltatási útlevére van szükség. Hogyha szolgáltatási útlevére van szükségünk, ez azt jelenti, hogy nincs egységes piac, hiszen az egységes piac pontosan e- ennek ez a lényege, hogyha egy adott vállalat szerepel a magyar cégjegyzékben, akkor Spanyolországban vagy Görögországban is folytathatja a tevékenységét, Svédországban, bármilyen más országban. Hogyha itt dokumentumokról, útlevelekről beszélünk, ez azt jelenti, hogy lényegében ha meg kell mutatnunk az útlevelet, be kell mutatnunk ezt az útlevelet, akkor nincs is valódi egységes piac. Volt olyan hozzászóló itt, aki elmondotta, hogy ennek a szolgáltatási útlevélnek biztosítania kell, hogy azok a rendelkezések, amelyek a vállalat országában érvényesek, azok abban az országban is érvényesek kell, hogy legyenek, ahol a termékeket értékesíti a vállalat vagy szolgáltatás nyújt. Ez mit jelent? Ez tulajdonképpen a versennyel szemben hat. Noha a verseny minden ágazatban, különösen a gazdaságban hajtóerő nem kell ugyanazon feltételeket létrehozni. Lehetnek eltérő feltételek is, és az ügyfél, a fogyasztó választhat, dönthet, hogy melyik terméket, melyik szolgáltatást akarja megvásárolni, milyen áron, milyen minőségben. Mindegy, hogy ez honnan származik, a minőség és az ár a fontos, és a döntés az ügyfelet illeti meg. Nem az útlevél, nem a normák, az útmutatások, iránymutatások alapján döntünk arról, hogy mit vásárolunk tehát ez a rengeteg szabályozás ismétlem nem segíti az egységes piac létrehozását, és ismétlem a protekcionizmus sem, hiszen protekcionizmus formális szinten is létezik. Itt most rendelkezésekről beszélek, de aztán ott van az informális protekcionizmus jelensége is. Például van egy rendelet Franciaországra vonatkozóan, mely szerint egy vállalat, amely egy másik vállalat szolgáltatásait használja, garantálja, hogy a szolgáltatás nyújtó vállalat tiszteletben tartja a saját adóügyi kötelezettségeit. Ez tehát egy kereszt ellenőrzés, amely rendkívül komplikált. Mely vállalat vállalhatja a felelősséget egy másik vállalat adóügyi kötelezettségeinek teljesítéséért? különösen, hogyha ez az adott vállalat egy másik országban működik, akkor az ellenőrzés még inkább nehézé válik. Hogyan képes egy vállalat egy másik vállalat adóügyi kötelezettségeinek betartását ellenőrizni? Hát ez az informális kötelezettség nem szerepel a formális rendszerben. Tehát ez a vállalat bizonyosan nem lesz szolgáltatás nyújtó, egy másik országbeli vállalat számára. És ezek azok a helyzetek, amelyek ellen fel kell lépnünk. Hogyan is fogadhatunk el ilyen jellegű normákat, ezek tönkreteszik az egységes piacot, erről kellene beszélnünk, csak így tudunk hatni a tagállamokra. Aztán ott van a bérrel kapcsolatos szabályozás. Ennek értelmében egy olyan vállalat, ugye itt a közlekedésügyre utalok ezzel a példával, hogyha egy másik ország területén egy vagy két napig dolgozik egy adott munkavállaló, akkor neki is bizonyos követelményeket be kell tartania e tekintetben. 28 országról beszélünk, ha megszüntetjük ezeket a dolgokat, ha minden egyes országban követelményeket vezetnek be, amelyeket aztán alkalmazni kell és tiszteletben kell tartani más ország vállalati számára, akkor 28 különböző rendszer jön létre. Kicsikét kicsúsztunk az időből, most még öten szólnak. Um, ja, byder Nos, jó magam is. Nagyra becsülöm ezt az új egységes piaci stratégiát. Vannak itt pozitív elemek, és kevésbé pozitívak, nem akarom megismételni az elhangzottakat. Azért szólalok fel, mert szeretném kifejezni támogatásomat Lara Komi jelentéstevő mellett. Alapvető jelentőségű, hogy jelzést küldjünk végre tennünk kell valamit annak érdekében, hogy az egységes piac működni tudjon és megvalósuljon. Régóta várjuk például a piac felügyeletet. Az egységes piac ugyanis nem működhet addig, amíg a jogszabályi keret nem teljes. Jelentésünkben tehát ki kell emelnünk, hogy most be kell teljesítenünk az egységes piacot, ezeket a hiányosságokat meg kell szüntetni, például a piac felügyelet szempontjából. Tehát el kell fogadni, és alkalmazni kell új szabályokat, nagyon fontos mindez. Lisa Jakonszári. Lisa Jakonszári. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak ez a stratégia egy nagyon fontos stratégia. A munkanélküliséggel szemben jól tudunk küzdeni vele. Amennyiben azokat a javaslatokat, amelyeket itt felvázoltak, valóban a gyakorlatban is megvalósítják. Az, hogy hogyan változik a hozzáadott értékadó, és hogy ez mikor lép életben, ez nem, életbe, ez nem pontosan világos számomra, mert nagyon fontos a reform. Az előadó Említette azt is, hogy a megosztott gazdaság, a kollaboratív gazdaság, nagyon sok neve van ennek, bekerülése ebbe, ez egy újdonság az egységes piaci stratégiának. Finnországban is nagyon sok néven nevezik. Ez azt jelenti, hogy a munkaerőpiac megváltozik, és a kapcsolatok a munkaerőpiacon megváltoznak. Ez valóban új lehetőségeket teremt a migránsoknak is a migránsok is munkahelyeket tudnak majd találni. Viszont van itt egy nagy kérdés, az, hogy ez az új gazdaság, amelyet egyébként az Uber gazdaságnak is neveznek, hogyan szabályozható. A túl sok szabályozás megfolythatja, a túl kevés szabályozás viszont oda vezethet, hogy vagy nyugati körülmények alakulnak ki. Ez tehát azt jelenti, hogy a jó egyensúlyt meg kell, hogy találjuk. Az első lépéseket tesszük még csak meg, e felé a helyes egyensúly felé, de persze legalább kiinduló pontnak kiváló. Köszönöm a bizottságnak a stratégiát, és az a véleményem, hogy nagyon fontos lesz most ez, ahogy a javaslatokat végrehajtsák a gyakorlatban is. Köszönöm, elnök asszony. Dante kolléga. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Rövid, de nem fogok szólni, hiszen sok témánk van még megvitatásra. Úgy vélem, hogy elnyékokat és jel- ö, fényeket is tartalmaz az a jelentés, sok fényt és kevés elnyékot. Azt hiszem, hogy elengedhetetlen ebben az esetben ambiciózusnak lennünk, hiszen a jelenlegi helyzetben mindenféleképpen egy kicsit erőteljesebben kell fellépnünk. Úgy vélem tehát, hogy a szakbizottság, a jelentéstevő, az árnyék jelentéstevők Mici kollégától kiindulva fontos munkát végezhetnek, és jelentős jelzést küldhetnek az Európai Bizottságnak egy mostanihoz hasonló pillanatban. Kevéssé vagyunk ambiciózusak az áruk, illetve a kézműiparunk versenyképességével kapcsolatos részeket illetően. Szerintem az egységes piacnak mindenképpen a fellendülést kell szolgálnia Európában, és a kézműiparét úgy szintén, Európa termelési hely kell, hogy legyen, mégpedig minőségi áruk és szolgáltatások előállítási hely, és nem csupán egy kereskedelmi platform. Azt hiszem, hogy az Európáról alkotott ezen vízió kell, hogy az egységes piac alapja legyen. Európában nem csupán árukkal kereskedünk, amiket mi állítunk elő, hiszen egyébként ez a jelentés nem a mi szakbizottságunk hatásköre lenne, van egy másik szakbizottságunk is, ugyanis amin a nemzetközi kereskedelemmel foglalkozik. Azt hiszem, hogy ebben kellene ambiciózusabbnak lennünk. A jelentéstevő jól elmondta, hogy adatokra is szükségünk van, és a jelentésben szereplő adatok igencsak aggasztóak. Ugye itt 39%-ról esik szó a GDP-t illetően, az intellektuális, a szellemi tulajdonnal foglalkozó ágazatok állítják elő ezt a GDP arányt. Ugye itt a hamisított termékek problémája merül fel, az európai védjegyekkel való visszaélés, az európai szakértelemmel való visszaélés problémája. Azt hiszem, hogy ezt a problémát is ki kell emelnünk. A termékbiztonsági irányelv, a piacfelügyelet és a hetes cikk alkalmazásának kérdése nagyon fontos. Egy kicsit félénk az álláspont, eufemisztikusan fogalmazva a bizottság részéről egy másik elemmel kapcsolatosan, melyel kapcsolatosan a parlament jelentős tépség, többséggel foglalt állás néhány hónappal ezelőtt. A földrajzi eredet megjelölésekről van szó a nem mezőgazdasági termékek esetében. Jelentős többséggel fogadta el a parlament ezt az anyagot, és a bizottság további hatástanulmányokat kér be, tehát igencsak félénken halad előre, sőt vonakodik ezen jogszabályjal kapcsolatosan. Vannak aztán pozitív elemek, így például a szakmákkal kapcsolatos megközelítést nagyon érdekesnek tartom, támogatjuk ezt a felvetést, és segítjük a bizottságot abban, hogy olyan, egy, hogy egységes piac jöjjön létre a, szak, a szakmák piacán is. Aztán a sharing ekonomia megosztás alapú gazdaság szerintem különlegesen fontos. A következő napokban kerül sor a módosítások megvitatására, megszavazására, a digitális egységes piac anyagával kapcsolatosan, és remélem, hogy jó kompromisszumot sikerült találni, egy első érdekes megközelítést ezzel az anyaggal kapcsolatosan. Azt hiszem, hogy ezt a témát határozottan kell kezelnünk, és nem szabad túlságosan sok szabályt létrehoznunk, olyan liberalizációt nem szabad viszont megcéloznunk, amely nem teszi lehetővé a szabályok korrekt alkalmazását. De ez a megközelítés a váltok és a személyek tekintetében elősegíti ezt az új típusú gazdaságot, ennek a működését nem blokkolja le. És egy utolsó dolog a szolgáltatás irányelvvel kapcsolatosan, nagyon sok tennivalónk van még ezzel kapcsolatosan, és a tagállamok eltérő, eltérő megközelítést alkalmaznak. Egy kis epizódot mesélnék el. A régiónban volt egy tender, a helyi tömegközlekedés kezelésre Toszkánában minden autóbuszt egy ilyen európai tender hát el helyeztek, és egy francia vállalat nyerte meg ezt a tender Toszkánában, amely tömegközlekedéssel foglalkozik, helyi tömegközlekedési vállalat Párizsban és Párizs régióban. Sajnos ezen vállalat esetében 35 éves közvetlen koncepciója volt tender nélkül. Azt hiszem, hogy a versenyt garantálni kell, de a visszaéléseket is el kell kerülni, hogy valaki védve legyen a saját piacon, ugyanakkor más piacokhoz meg hozzáférhessen. Azt hiszem, hogy ezeket az elemeket együtt kell értékelnünk, vizsgálnunk, és azt hiszem, hogy ez még hozzá tudunk majd járulni a jövőben. Köszönöm szépen. Bocsánat, először Lucy Anderson következik. Üdvözlöm ezt az eszmecserét és az előadó munkáját, illetve a kollégák munkáját ezzel kapcsolatban. Igaz, hogy az egységes piac az egyik legnagyobb eredményünk. Azonban ez nem önmagában létező cél. Vissza kellene tekintenünk 15 évre, sőt, még régebbre is, és a Lisszaboni célkitűzésekre. Emlékezzünk, hogy itt volt az a cél, hogy a legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú gazdaságot akarunk létrehozni, jobb és több munkahelyel, nagyobb szociális kohézióval, és nagyon sok pont, amely benne van a dokumentációban, nagyon hasznos. Például az a tény, hogy az emberek foglalkoztatási jogait meg kell védeni az egységes piacon mindenütt. A jó kormányzás, illetve a fair játékszabályok értelmében. Ezek vonatkoznak a kis vállalkozásokra is, nem csak a nagyokra. Üdvözlöm a kollégái megjegyzéseit azzal kapcsolatban, hogy tisztességesebbnek kell lennie az egységes piacnak, fairnek, de hát legyünk reálisak, ismerjük fel, hogy hol vagyunk. Persze vádolhatjuk a pénzügyi válságot, ennek is azért volt szerepe, de a tagállamok is hibásak azért, mert a szabályozást nem hajtották végre, így megteremtették azokat a körülményeket, amelyek után a pénzügyi válsághoz vezettek. Azért azt se felejtsük el, hogy 25 millió ember az EU-ban még mindig munkanélküli, nem fogjuk elérni a 2020-as célt, mármint azt, hogy 20 millió embert kiemeljünk a szegénységből és hogy mondjuk visszatérjek a több és jobb minőségű munkahelyre, ezt muszáj megteremteni, és észszerű szabályozásról van szó, nem protekcionizmusra, hanem a jó kollektív szerződéskötési jogok, illetve ágazati kapcsolatok védelmét jelenti ez. Üdvözlöm az eszmecserét, és örülök annak, hogy mindenki osztja a célokat. Lambert van Nisztelrooy következik. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném kiemelni, hogy Laura valóban jó munkát végzett. Egy dologra mutatnék rá. Nagyon ambiciózus célok vannak itt a vállalatok vonatkozásában, különösen a fiatal vállalkozók esetében. Valóban nagyon sok a kezdeményezés részükről, és jól felkészülnünk egy új gazdaságra, amely már nem csupán a nagy vállalatok keretében zajlik, hanem a megosztás alapú gazdaság keretében. Az innovációs csúcsokon megállapítható, hogy több ezer fiatal akar az ágazat ezen, a gazdaság ezen ágazataiban részt venni. Itt vannak ezek a startup kezdeményezések. Hogyha megnézzük, ezek helyzetét, a fintek és más vállalatok helyzetét, akkor egész Európában látható, hogy ez az ágazat nemzetközi, akár a nyelv használat tekintetében, akár más feltételeket illetően. Ez a csomag tehát egy kicsit elmarad a várakozásoktól. Startupok már a az elmúlt időszakban is léteztek. Azt hiszem, hogy ezt az ágazatot mindenképpen támogatnunk, ösztönöznünk kell, hogyan lehetett ezen fiatal vállalkozók dolgát megkönnyíteni. Európában lehet ezeket be indítani ezeket a vállalatokat, de mivel a fiatal vállalkozók azt látják, hogy nem annyira jól működnek itt a dolgok, akár az USA-ba vándorolnak el. Vannak inkubátorházak Ausztriában, Németországban, de meglehetősen széttöredezetten működik mindez, sokan elmennek például a Silicon Valley-be, és ez nagyon kár, ez szégyen teljes. Meg kell nézni, hogy mit tudunk nekik felkínálni. Az ipar a következő 20-30 évben valóban meg fog változni, és ez egy esély ezen fiatal vállalkozók számára. Mindenképpen támogatnunk kell őket. Az órára tekintek, és annyit mondok még, hogy valóban megígérhetem, hogy ezt a kezdeményezést valóban támogatni fogom. Tehát itt nem csupán a nagyvárosokról van szó, hanem arról is, hogy a strukturális alapok forrásaival mit tudunk tenni. Például Romániában is vannak startup kezdeményezések, és inkubátorházak. Nagyon sok fiatal gyakran elhagyja Európát, és meg kell próbálnunk ezeket az új struktúrákat azon országokban is létrehozni, akik a legelmaradottabbak Európában. Eh, Köszönöm. Nos, nem is akartam annyira hozzászólni, de lengyel kollégám hozzászólása miatt szólok hozzá. Az egységes piac nem lehet meg szabályok nélkül, szükség van szabályozásra. A szabad piac szabályok nélkül biztosan tönkre megy. Tehát mindenképpen szükség van szabályokra. Szótejtettek a közlekedésről, van egyfajta szociális dömping jelenleg a közlekedési ágazatban Tegnap találkoztam vállalkozókkal és munkavállalókkal a közlekedési ágazatból, és ők azt hangoztatták, hogy igenis léteznek már szabályok ezen a területen, csak alkalmazni kellene ezeket, tehát a végrehajtás hibás. És egyébként maguk a vállalat vezetők, illetve a munkavállalók is ugyanezt mondották, arra is szükség van, hogy az emberek tudják, hogy mely szabályokat kell alkalmazni, hiszen vannak olyan közlekedési vállalatok, például Svédországban, amelyek egyfajta postaleda cégekkel is rendelkeznek Litvániában. Ez biztos nem normális az a helyzet. Egyensúlyt kell találnunk, jobb szabályozásra van szükség, egyszerűbb, könnyebben ellenőrizhető szabályokra, ugyanakkor Biztos, hogy nem kell rengeteg új szabályt létrehozni, elég azokat alkalmazni, amelyek már léteznek. Aztán a fogyasztóvédelem kérdésköre. Ugyanazon szabályokra van szükség, és ezeket alkalmazni is kell akár valaki egy valódi üzletben vásárol, akár interneten. Ha megtehetem, akkor én is egy-két dolgot még elmondanék. Nagyon sok kiváló érvet hallottunk, ezekhez szeretnék hozzátenni. A stratégiában szerepelnek jogalkotási és nem jogalkotási intézkedések. Nagyon hasznos lenne, hogyha ezekkel kapcsolatban is tudnánk véleményt nyilvánítani, különösképpen a nem jogalkotási területeken, azért, hogy megerősítsük, hogy ez is fontos. Például a 4.1-es bekezdésben az információ és compliance, azaz megfelelési eszközökről beszélünk, aztán az egyablakos rendszer hiányosságainak orvoslásáról, tehát a bizottságot erről is lehetne kérdezni. A bizottság más információs és tájékoztatási szintekről is beszél. A 4.2-esben az értesítésről beszélnek, arról, hogy több országnak kellene információt adni a problémáiról a szolgáltatásokkal kapcsolatban. Én szeretnék erről többet tudni, mert ez sokat segíthetne. Ami a szolgáltatási útlevelet illeti. Julia véd nagyon jól megfogalmazta azt, hogy a célország kell, hogy ellenőrizze a helyzetet, tehát ismernie kell pontosan, hogy milyen szolgáltatásokat nyújtanak. Engem egy kicsit aggaszt ez, hogy ez a szolgáltatási útlevel hogyan fog együttműködni a másik kártyával, a professzionális kártyával, vagy ami a, a foglalkozást, a szakmát hitelesíti, és akkor ráadásul az ideiglenes munkavállalók esetében azért itt még nehézségek lehetnek a célország, illetve a kiindulási ország között. 3.1 modernizációs standardok. Minél többet hallok erről és erről a bizottságról, annál inkább azt gondolom, hogy érdemes lenne ez, erről az egy szakaszról egy külön jelenést kész, jelentést készíteni, mit értünk a modernizációs standardokon, a szolgáltatási standardoknál például, a kereslet irányította szolgáltatásokról van szó, de most kiről van szó itt, a szolgáltatás nyújtóról vagy a felhasználóról? Hát mindig a fogyasztó kellene, hogy ennek a középpontjában legyen. A piaci felülvizsgálat esetében egyetértek Mariával, nem lehet, hogy a made in problémája az egészet fenntartja megakassza, és ne lehessen jobb piaci felügyelet. Ez egy nagyon fontos téma, abszolút egyetértek, és értem is ezt. Emellett viszont arról is gondolkodni kell, hogy robusztus és hatékony legyen ez a piaci felügyelet. A közbeszerzés a következő 3.2, ha jól emlékszem. Itt arról beszélnek, hogy a jó gyakorlatokat osszák meg a tagállamok. Hát rendben van, még a kereskedelmi, a közététel előtt előtti időszakról jó lenne beszélni. Ez a szakbizottság bevezet, bedobott itt egy kezdeményezést az előző parlamenti ciklusban, amit lehetne ösztönözni most is, tehát erről kéne még beszélni. Aztán a szabadalmakhoz való hozzáférés egy másik kérdés, mert a kisebb cégeknek ez nehéz. A tisztességes, észszerű és diszkriminációmentes hozzáférés. Különbözőképpen a kisebb cégek nem férnek hozzá a szabadalmakhoz, talán erről beszélhetnénk részletesebben, és útmutatást is adhatunk a tekintetben, hogy a refiteljárásban mit szeretnénk látni, nagyon hasznos lehetne ez. Hogyha ezt megemlítik, akkor tegyünk oda egy-két útmutató mondatot. Nagyon köszönöm az előadónak, és most adom át a szót. Először a bizottsági szakértőnek. Nem tudom, ki fog kezdeni. Mikrofon nélküli hozzászólás, de mindegy. Köszönöm, akkor Kamenszki úr először. Köszönöm. Köszönöm szépen én is a jelentéstevő munkáját, és köszönjük, hogy ilyen sok hozzászólást meghallgathattunk. Mi ezt a stratégiát három elem köré építettük, az a fogyasztók, az innováció és a teljesítés. Ezek azok a témák, amelyek különösen kritikusak, és a hozzászólásokban is ezekre önök rávilágítottak a fogyasztókkal kapcsolatosan. Ezt a témát azért vettük fel, hiszen nyilván nagyon fontos a fogyasztói bizalom a belső piac kapcsán, és ez az igazságoság kérdésével is összefügg. Mit értünk az igazság alatt? Azt, hogy a fogyasztók ne szembesüljenek különböző árakkal vagy feltételekkel, attól függően, hogy hol laknak. Az igazságos szolgáltatás az együttműködő gazdaságban is nagyon fontos, ez is összefügg az igazságosság kérdésével. Ezen kívül igazságosságra van szükség a termékpiacon a verseny kapcsán. Vannak olyan termelők, amelyeknek a termékei nem megfelelőek, és ez nem lenne igazságos, hogyha ezeket hasonlóan kezelnénk. Ami pedig a KKV-kat illeti a szellemi jogokhoz való hozzáférésük és a beruházásaik védelme is összefügg ezzel a kérdéssel. Tehát a, fogyasztás, a fogyasztók és az igazságosság kérdéséről ennyit. A másik az innováció és az induló vállalkozások. Itt nem csak a startupokról, az induló vállalkozásokról beszélünk, hanem a tovább lépő vállalatokról is, hiszen erre is lehetőséget kell teremteni a vállalkozásoknak, hogy növekedni tudjanak és ez az adózási rendszerrel is összefügg a társasági joggal, finanszírozási, kockázati tőke finanszírozási kérdésekkel. Tehát ez is nagyon fontos számunkra. A harmadik téma a teljesítés. Itt a legelsődleges kérdés a végrehajtás. Eh, Kerstin majd eh, később fog szólni erről. Minden esetre a notifikálás is nagyon fontos, hiszen eh, így ismerjük meg a jól működő rendszereket, és ezáltal a különböző akadályokat is el tudjuk hárítani. Az érték láncolatokat is figyelembe kell venni, hiszen itt a termékek és a szolgáltatások összekeveredhetnek, még egyszer, tehát ez a három fő témakör, ami pedig az együttműködő gazdaságot illeti, itt körültekintően kell eljárnunk. Sokan azt mondják, hogy ez egy helyi kérdés, de nem helyi kérdés, mert hogyha például e, egy Uber szolgáltató Madridban, Madridból Prágába megy, ahol az Uber szolgáltatások engedélyezettek, akkor teljesen más helyzetben van. Nyilván ennek vannak foglalkoztatási kihatásai is, lehet, hogy munkahelyteremtő hatású, lehet, hogy más területen visszafogja a foglalkoztatást, tehát ezt mindenféleképpen figyelemmel kell kísérnünk. Azt is meg kell vizsgálnunk, hogy a technológia a felelősségbiztosítást hogyan érinti. Ezeket mind fel kell tárnunk, mielőtt jogszabályokat alkotnánk ezen a területen. A dereguláció és a gold plating kapcsán fontos figyelembe venni, hogy mekkora a kölcsönös elismerés. Minél nagyobb a kölcsönös elismerés, annál jobban harmonizált a rendszer. Lehet, hogy a termékpiacon magas fokú a harmonizáció, de itt bizonyos technikai részleteket is figyelembe kell venni. A kölcsönös elismerés, minél nagyobb a kölcsönös elismerés, annál eh, kevésbé van szükség a legapróbb részleteket is szabályozó jogalkotásra. A szolgáltatási útlevél kapcsán meg kell vizsgálni, hogy mely területeken indokolt ezek alkalmazása, ez összefügg a az adminisztrációs terhek csökkentésével, az egyszerűsítéssel. Egyelőre a vállalkozói és az építőipari szolgáltatásokra összpontosítunk. Azt vizsgáljuk, hogy hogyan lehet itt deregulálni, vagy harmonizálni a szabályozókat. Mindig is azzal kezdem, de most ezzel zárom, hogy nem kívánjuk újra nyitni a szolgáltatási irányelv újra tárgyalását. Köszönöm szépen. Ön is kíván néhány szót szólni? Köszönöm a kollégákat ezért a rendkívül konstruktív eszmecseréért és azért a támogatásért, amiről tanúbizonyságot tettek. Úgy vélem, hogy a parlament és különösen ez a szakbizottság amit meg tud tenni, azt meg is fogja tenni, tehát egyesek azt mondják, hogy a bizottság javaslata túlságosan puha, tegyük keményé, hatékony, azért vagyunk itt, hogy ezt megtegyük. Meg vagyok győződve arról, hogy valamennyi javaslat, ami érkezik, és amiről itt szó esett, ezek népszerűek és nem populista jellegűek. Itt mindenféleképpen működő és megvalósítható javaslatokra van szükség. Nagyon fontosnak tartom a fogyasztók beavatkozását, ők is jelen lesznek a meghallgatáson, és ez egy új fókusz, amit használunk, hiszen a vállalkozók maguk egyben fogyasztók is, tehát ez egyfajta ö, zárt körforgás, és az utolsó gyors gondolat a szolgáltás útlevélel kapcsolatosan. Próbáljuk a harmonizációt kialakítani, közös szabályokat ö, administratív szempontból. Szerintem az alapszabályok azonosak kell, hogy legyenek, és aztán győzön a jobb, hiszen a verseny, az érdem, a minőség, ezek ö, tesznek különbséget a vállalkozók, illetve az országok között Köszönöm, a kalendáriumról már szólt, eltettem az imént, mindenkinek jó munkát kívánok, és köszönöm az együttműködést. Thank you. Köszönöm. Akkor a rendünk következő pontjára térjünk át. Szeretnék emlékeztetni, hogy a módosítók benyújtási ideje január 25-én lesz a jelentéstervezet vitája, és február 25-én a módosítók benyújtási határideje, és akkor a következő napi rendi pontunk a jogalkotás felül vizsgálatait három pont van, az egyik a bizottság jelentése, a delegált jogi aktusok elfogadására irányuló hatáskör kapcsolatosan, ezután a gépjárművek regisztrálása, majd a belső piaci jogszabályokkal kapcsolatos szabálysértések a harmadik téma. És Fulvia Raffaelinek szeretném most átadni a szót a bizottság részéről a DG Grow képviseletében. Köszönöm szépen, elnök asszony! Üdvözlök mindenkit! Nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek ma, és beszámolhatok a delegált jogi aktusokkal kapcsolatos bizottsági jelentésről az építőipari termékekre vonatkozó rendelet kapcsán. Az ezzel kapcsolatos hatáskörét a bizottság alapvetően három okból gyakorolja a meghatározott keretek között. 9 ilyen jogi aktus van, amit a rendelet 60-as cikke határoz meg, az érdekelt felek által megállapított igényeknek megfelelően a szubszidiaritás és az arányosság szellemében. A, jogi, a delegált jogi aktusok kapcsán a bizottság teljes átláthatósággal járt el, nemzeti szakértőkkel konzultáltunk, konzultáltunk az érdekelt felekkel, az önök szakbizottságával és a parlamentet is rendszeresen táma, tájékoztatjuk a tevékenységünkről harmadsorban. A kifogásolási időszakban nem érkeztek kifogások sem a parlament részéről, sem a tanácstól. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a kollégium ne fordítana figyelmet az ilyen jogi aktusokra. Rendszeresen kapunk kérdéseket, kéréseket, további információkkal kapcsolatosan a különböző jogi aktusok technikai jellegére vonatkozóan. Mi készek vagyunk a párbeszédre, és igyekszünk megfelelni az ilyen információs igényeknek. Végezetül pedig a jelentés is alátámasztja, hogy van szükség ilyen hatáskörre, és úgy gondoljuk, hogy a jövőben is élni kívánunk ezzel a hatáskörünkkel, elsősorban annak érdekében, hogy a az építőiparban a gyors technikai változásokra megfelelő ütemben tudjunk reagálni. Különféle delegált jogi aktusokat kell elfogadni adott esetben a hatos cikk előírásainak megfelelően. Az érdekelt felek kérhetnek tőlünk reakciót a különböző technikai fejlemények, fejlődés tükrében, és elképzelhető, hogy ez adott esetben az építőipari termékek piacán bizonyos korlátozásokat jelenthet. Az ilyen jogszabályalkotás célja, hogy a különböző terheket csökkentsük az építőiparban. Az első öt évben a bizottság ezen első öt év tapasztalatai alapján úgy ítéli meg, hogy erre a hatáskörre a jövőben is szükség lesz. És most pedig szeretném megragadni a lehetőséget, hogy a bizottság is dolgozik a építőipari termékekre vonatkozó rendeleten. 2016 áprilisa a határidő, és ennek során a kollégium arra fog törekedni, hogy ezt a nagyon fontos belső piaci jogi szöveget megfelelően ültessük át a gyakorlatba. Köszönöm szépen. Eléggé sajnálatos, hogy a az illetékes jelentéstevőnk, aki a, ezzel az irányelvvel foglalkozik, nincs jelen. Nem tudom, kíván valaki nevében szólni. Uh, uh, egy kérdés, amit már több képviselő is uh, felvetett, nem tudom, hogy a biz... A tűzvédelemre vonatkozóan mit tudnak mondani? Ez egy másik kérdés, ezt is vizsgáljuk, ezzel is foglalkozunk, de ez nem ennek a vitának a keretében történik. Tehát akkor, ha jól értem, akkor itt a jövőbeni jogi, delegált jogi aktusokra vonatkozóan majd visszatérhetünk. Igen, ez lehetséges. Um, a következő téma a gépjárművek regisztrálása. Johanna, ha jól tudom, bizottságtól van-e valaki ebben a témában? So I understand Barbara. Barbara, ha jól tudom, kíván-e beszámolni a legutóbbi fejleményekről az EU-ban a gépjárművek regisztrálásával kapcsolatosan. Köszönöm elnök asszony, és köszönöm, hogy ezt a témát napirendre tűzték. A bizottság komoly jelentőséget tulajdonít ennek a javaslatnak, ugyanis itt komoly akadályokba ütköznek az állampolgárok, hogyha az egyik tagállamban regisztrált gépjárműveket másút akarják használni, és ez a belső piac 20 legfőbb akadályai között előkelő helyen szerepel. 2012-ben készült egy jelentés, azóta folynak a tárgyalások. A fő nyitott kérdés a tanácson belül a munkacsoport munkájában a hármas kell kapcsolatos, az a tanácsi munkacsoport legutolsó ülése óta nyilvánvaló, hogy minden tagállam meggyőződése az, hogy ezt a hármas cikket fenn kéne tartani a javaslatban, ugyanakkor viszont ennek megfogalmazásával kapcsolatosan vannak viták. Jelenleg egy kompromisszum van az asztalon, miszerint a fő kritérium a regisztráció tulajdonosának a lakhelye. A vita a regisztráció átvihetőségével kapcsolatos. Itt bizonyos rugalmasságra vonatkozik a javaslat és derogációs lehetőségre. A derogációs kritérium a jármű használatának fő helye lesz, és ez szerepel a vonatkozó jelentésben is. Mint ahogy említettem, a szövegezéssel kapcsolatosan eh, folynak viták, ami minden tagállam számára elfogadható lenne. Gyakorlatilag minden tagállam vetett fel végrehajtási eh, problémákat, és eh, amint a munkacsoport készen áll, mi magunk részéről készen vagyunk a kompromisszumra, amennyiben az megfelel az EU jogszabályoknak, illetve az Európai Bíróság precedensének, vagy korábbi ítéleteinek. A vita nagyon konstruktív, és a következő munkacsoporti ülés januárban lesz a tanácsban. Remélhetőleg ez már megteremti a lehetőséget arra, hogy a koreper elé kerüljön a javaslat, illetve hogy a parlament is megkezdhesse a vitát. Dieter, a jelentéstevő kíván-e szólni. Köszönöm szépen. Ez nem egy új keletű probléma, ezt már több évvel ezelőtt felvetettük, és ez az egyik legnagyobb, nem vám jellegű kereskedelmi akadály a polgárok számára. A bizottság nagyon intenzíven dolgozott 2012 óta ezen a dosszién az új rendelet elfogadása óta, tehát úgy gondolom, ha valakinek itt kellene lennie, akkor a tanács képviselőjének kellene itt lennie. Valóban történt némi előrelépés a tanács részéről, vagy mozgás, de szerintem gyorsabban kéne lépnünk, mint eddig tettük. Nem hiszem, hogy ezek a különbségek oly mértékűek, amik lehetetlenné tennék a társjogalkotók között a megállapodást. A parlament és a bizottság kész arra, hogy az egyik legnagyobb akadályt a polgáraink előtt megoldja, de úgy tűnik, hogy a tanács vonakodik. A holland soros elnökséggel való jó együttműködés reményében Bízom benne, hogy a jövő évben ezt az ajándékot át tudjuk adni a polgárainknak. Mulțumesc foarte mult. În primul rând îmi cer scuze pentru întârziere, dar a fost și altă dezbatere. Elnök sajnálom, hogy későn érkeztem, de egy másik megbeszélésen voltam. Itt egy levél született 2014 áprilisi dátummal a képviselők felé. Nem tudom, hogy erre milyen válasz született. Ezen kívül itt a, a kolléga említette, hogy történt előrelépés, de egyelőre az Európai Bíróság ítélete ellenére Belgiumban és más tagállamokban is különböző módon értelmezik a előírásokat. Én amikor egy hétre Belgiumba autóval jövök, akkor az külön be kell jelentenem, illetve esetleg azt kockáztatom, hogy lefoglalják az autót. Ha valóban egységes belső piacot akarunk, és hogy az működőképes legyen, akkor mindenféleképpen foglalkoznunk kell egy olyan jelenséggel, ami akadályt jelent a belső piacba, piacon, és a bizottság talán erre tudna válaszolni. Köszönöm szépen. Én is üdvözlöm az előrelépést ezen dosszéval kapcsolatosan, de többször felvetették már a azt a problémát, hogy sokszor bérelni kell autót, hogyha át akarnak menni egy másik országba, és ez rendkívül drága. Tudom, hogy a regisztrációs probléma megoldása egyszerűbbé tenné a dolgot, hogy ugyanazzal az autó, egy bizonyos autót, amit délen regisztráltak, nyáron használnának a melegebb országokban, és fordítva télen. Ezen kívül biztosítani kell, hogy a biztonság ezzel ne csorbuljon. Párizsban ugyanis egy, a szörnyű, tragikus eseményekben egy olyan személy is érintett volt, aki belgiumi rendszámú autóval utazott. Száz százalékig biztosítani kell, hogy a az utasra, vagy a tulajdonosra, vagy a bérlő, az autó bérlőjére vonatkozó információ teljes mértékben pontos legyen, és hogy a biztonsági szolgálatok ne akadályozzák egyébként a közlekedést, ha csak nem egy biztonsági vagy rendészeti kérdésről vagy problémáról van szó. Tehát mielőtt ezt a dossziét elfogadjuk, szerintem ezt a biztonsági szempontot megfelelően kell kezelnünk. Tudom, hogy e, erre megvan elméletben a lehetőség a tagállamokban, de a gyakorlatban is lehetővé kell tenni. Bizottság? Thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, nem, mi is szem előtt tartjuk ezeket a célkitűzéseket. Említette valaki a jogbiztonságot az állampolgárok számára, ez megkönnyíti a szakemberek munkáját és életét, és azt is garantálja, hogy bármi, amilyen, javas, amilyen javaslatot leteszünk az asztalra, az könnyen megvalósítható és alkalmazható, tehát a tagállamok működni, működtetni tudják ezt a rendszert. Hát talán az egyik oka annak, hogy egy olyan tervezet, ami teljesen tökéletes és mindenki számára elfogadható, nem előállítható igazán, ez nagyon nehéz volt, de biztosíthatom önt arról, hogy mi is ugyanezeket a célkitűzéseket tartjuk szem előtt. Thank you. a significant... Köszönöm szépen. Azt hiszem, nagy különbség az én véleményem. Más az, hogy szem előtt tartjuk a célkitűzéseket, és más az, hogy egy célkitűzést elértünk but maybe we will move. De hát mindegy, talán térjünk át a következő napi rendi pontunkra. Megköszönöm még egyszer a bizottsági főigazgatóság képviselőjének, aki az egységes piaci szabályozás témájában jött el hozzánk a növekedési főigazgatóságtól, és most jönnek a jogsértési esetek. Ezzel kapcsolatban fogjuk hallani ezt a kis előadást. To the, uh, exchange of views we had with the commission. Ez most egy kis utó utánkövetése annak az eszmecserének, amit már megtartottunk októberben, tavaly októberben. És most arra fogunk odafigyelni, hogy milyen ágazatokban fordulnak elő leggyakrabban ezek a jogsértési eljárások, mennyi időbe telik egy eset lezárása, és milyen tanulságokat lehet ezekből levonni, illetve a függőben maradó, még függőben lévő jogsértési esetekre mit lehet megállapítani. Az egységes piaci stratégiáról pont most folytattunk eszmecserét, mondom ezt a bizottsági képviselőnek. Több képviselőnek sajnos el kellett, hogy el kellett mennie, mert más szakbizottságokban szavazások vannak, de persze ez nem akadályozza meg őket abban, hogy később meghallgassák ezt az előadást az interneten, illetve a jegyzeteket is köröztetni fogjuk. Természetesen nem csak a teljes jogú, hanem a póttagjainknak is. Én mindig arra gondolok ilyenkor, amikor erről beszélünk, hogy hogyan lehetne egy kicsit több információt eljuttatni az állampolgárokhoz és mindenkihez a jogsértési esetekről, hogy jobban tájékozódjon mindenki. Úgyhogy át is adom a szót. When I came last time, there was no Köszönöm szépen, elnök hogy Amikor legutóbb itt voltam, még nem létezett az egységes piaci stratégia, időközben időközben elfogadták, és az egységes piaci stratégia egy nagyon fontos pillér. Én szeretném most önöknek egy dián ezt bemutatni, már amennyiben működik a technika. Ezen a dián tehát az látható, hogy az úgynevezett compliance cycle hogy működik, tehát a szabályok betartása és betartatása hogyan működik. Ez nem az. Amíg megpróbáljuk ezt a képernyőre varázsolni, elnök asszony, egy picit időt igényel ez, és a villanyt is kérjük, hogy kapcsolják le. Jó, tehát most már látszik a képernyőn. Hogyan tudjuk ezt működtetni? Szeretnénk a lámpát lekapcsolni, mert az emberek egyébként nem látják a diát. Kérjük a technikusokat, hogy legyen szívesek, legyenek szívesek a világítást levenni. who's I never do this again. Slides. I'm just saying again, please can we turn the lights down so that we can see the Elnök asszony, kérem szépen a világítást vegyék le a technikusok, mert a közönség nem látja a diákat. Dip the lights. Tudom, hogy a kamerák nem tudják venni majd a hozzászólókat olyan jól, de nagyon fontos lenne a világítás levétele, mert egyébként nem lehet látni a diákat. Can I just talk? I'll walk you through. I'll walk you through this. A bizottság képviselője közben végigvezet bennünket ezen a cikluson. Tehát, hogyan keletkezik egy szabály? A bizottság javaslatából indulunk, az európai jogalkotók utána elfogadják. Az elfogadás után kezdődik a probléma, hiszen a miniszterek hazaballagnak a fővárosaikba, és hajlamosak elfeledkezni arról, hogy mit is fogadtak el Brüsszelben. Tehát a problémánk, az az, az első problémánk az az, hogy hogyan kerülnek ezek az európai irányelvek a tagállamok jogszabályai közé, a tagállami törvénykönyvekbe. A tagállamok egyébként az utóbbi időben javultak már, javítottak a teljesítményükön, rövidebb ideig tart az átültetés. Azonban felmerül a minőség kérdése. Előfordul, hogy olyan jogszabályokat fogadnak el a tagállamok, amelyek nem fednek le mindent, ami a rendeletben szerepel, és van olyan is, ahol még túlzott elvárásokat, tovább menő elvárásokat is beépítenek a jogszabályba, ezt nevezik gold platingnek. A kollégák nagyon sok dokumentumot kapnak, ezeket ellenőrzik, de hát akkor a hatalmas mennyiségű irathalmazról van szó, hogy elég nehéz ezeket ellenőrizni. Az első javaslat tehát az adatelemzés felhasználása, és a közvélemény is használhatja ezt, az adatelemző alkalmazásokat. Most egy olyan adatelemző eszközön dolgozunk, amely körülbelül egy hét alatt ellenőrizni, hogy egy adott tagállam jogszabálya megfelele az érintett EU-s jogszabálynak, vagy nem fed le mindent, vagy pedig túlmegy azon, tehát a gold platinget is fel tudnánk tárni. Mindez azt jelenti, hogy nagyon gyorsan fel tudjuk tárni, hogy megfelelnek-e a törvénykönyvek az EU-s állapotoknak. Nagyon gyorsan fel tudjuk venni az érintett tagállammal a kapcsolatot. Nem kell arra várnunk, hogy valaki, akit személyesen érint a szabályok hiányossága, panaszt tegyen. Ha már egyszer bekerült a nemzeti törvényhozásba egy szabály, akkor ezt ugye alkalmazni kell, az állampolgárok, a vállalkozások, a magán vállalkozások alkalmazzák, és nyilván a hatóságok is, tehát az állami hatóságok, közhivatalok is alkalmazzák ezeket a szabályokat. Hiányosságokat azonban mindkét oldalon feltárunk. Nyilván a vállalkozások, az állampolgárok azt mondják, hogy ó, hát én azt sem tudtam, hogy van egy ilyen jogom, vagy van egy ilyen lehetőségem, én nem is ismertem ezt a szabályt, mert nem böngészik nyilván a nemzeti joganyagot, kevés információt kaptak az új termékeiket és szolgáltatásaikat fejlesztő vállalkozások gyakran nem tudják, hogy hogyan és hol találhatják meg ezeket a jogszabályokat, amelyek rájuk vonatkoznak. A tagállami hatóságok közben arról kell, hogy gondoskodjanak, hogy a piac felülvizsgálata is működjön, és a jogszabályokat is betartsák, de nekik nem fontos prioritás az, hogy a piacfelügyeleti hatóságokat finanszírozzák, ez részben érthető, de ezek a hatóságok egyébként nem kapcsolódnak be jól hozzánk sem, nincsenek egymással sem összeköttetésben, ma még nem léteznek azok az eszközök, amelyek segítenének bennünket abban, hogyha egy tagállamban megjelenik egy termék, akkor az információ gyorsan körbeforogjon, és tájékoztatást kapjunk arról is, hogyha egy terméket bevonnak, akkor a többi tagállamot is értesítsék. Nem biztos, hogy egy terméket elismernek egy tagállamban, akkor azt az összes többiben elismerik. Éppen ezért az egységes piaci stratégia arra is hangsúlyt helyez, hogy a felügyelet működjön, tehát meg legyen ez a hálózat, meg legyen a szükséges finanszírozás, és a szabályoknak nem megfelelő termékeket vissza lehessen vonni a piacról. Gyakran megjelenik, és sőt ez a leggyakoribb eset, hogy az EU-n kívülről érkeznek a nem megfelelő termékek. A hatóságoknak ez sok gondot okoz. A gazdasági szereplők a tudatosságról, a tájékozottságról sokat beszélnek, de nem mindig tudnak tájékozódni, tehát sokkal átláthatóbbá kellene tenni, kell tenni azokat a szabályokat, amelyeknek mindenkinek meg kell felelni. Itt különösképpen a digitális egységes kapuról beszélünk. Lehetne egy olyan hely, egy portál, ahol mindenki megtalálja a szükséges információt, de nem csak megtalálja az információt, hanem segítséget is kap ezek értelmezésében, a szabályok értelmezésében, és abban, hogy ezek mikor, hogyan vonatkoznak rá. Az egyablakos rendszert említette az elnökasszony is a termékek értelmében, több dologra van még itt szükség, két hálózatot kell működésbe hozni. Ezután következik az intelligens végrehajtatás, az úgynevezett smart enforcement, és ezzel kapcsolatban van még egy dia. Hogyha 28 tagállamban 500 millió körüli állampolgár él, és rájuk vonatkoznak ezek a szabályok, akkor ezt intelligensen lehet csak betartatni és ellenőrizni, tehát a legfontosabbakra kell odafigyelni. Ezen a dián látszik, Először is 2008, amikor a, az első EU pilot beindult, tehát az első kísérleti projekt, és láttunk egy kb. 30%-os visszaesést az ügyszámban. Most már 733 jogsértési esetnél tartunk a rekord az 1330 volt. Tehát ez azt jelenti, hogy most már a korai szakaszban beazonosítjuk a problémát, és a megoldást meg tudjuk rá találni. Az intelligens végrehajtás azt jelenti, hogy a különböző egységes piaci politikákat megpróbáljuk jobban működtetni, tehát a rendeleteket hatékonyabban működtetni, ez egyébként vonatkozik a szolgáltatási irányelv végrehajtására is. A befektetési akadályokat például szüntessük meg, erre majd még később kitérek. Volt egy jogsértési csomag, amelyet a részvényesekre vonatkozó követelményekkel kapcsolatban indítottunk be, de egyébként új szabályok okafogyott tétele is lehetséges, mert a kölcsönös elismerést alkalmazzuk például, és ami a közbeszerzési eljárásokat illeti, meg lehet nyitni ezeket a piacokat szintén. Az intelligens azt is jelenti, hogy a, azokra összpontosítunk az egyes ágazatokban és egyes tagállamokban, akik a legtöbb változást idézik elő. Bielkowska biztosasszony azt javasolta, hogy hat tagállam ellen indítsunk jogsértési eljárást azért, mert az a szolgáltatási irányelv 50-es cikkét nem tartják be. Az irányelv szerint a tagállamok előírhatnak részvényesekre vonatkozó követelményeket. Az angol megfogalmazásban az szerepel, hogy mely, de ott a feltétel, hogy csak és kizárólag akkor, hogyha a politika célját ezzel tudják elérni. A tagállamok gyakran azt mondják, hogy jó, persze, hát mivel ez a nemzeti szabályok között szerepel, akkor ez egy arányos lépés. Az arányosság nagyon fontos. A bizottság csomagját tavaly fogadták el a e tekintetben. Ez például egy jó lépés volt. Aztán az úgynevezett reasoned opinion, ez a szerepel a következő ilyen, tehát amikor egy alátámasztott véleményt küld a bizottság az érintett tagállamnak ez egy olyan szakasz. Azt mondjuk ilyenkor tájékoztatjuk a tagállamot az adott helyzetről, arról, hogy számunkra ez és ez nagyon fontos, és bíróság elé fog kerülni a tagállam. 240 eset van a jelen pillanatban bíróság előtt, 340, bocsánat, a bíróság előtt. Itt le, szerepel az ágazatonkénti lebontás, és egy másik dián pedig az országonkénti lebontás. Ha megnézzük az ágazatonkénti lebontást, akkor lehet látni, hogy például a környezetvédelem esetében megpróbáljuk ezeket csomagokká alakítani. 16 ügy van a levegőminőségi irányelv rossz alkalmazása miatt. Kérem szépen, hogy az ágazatokat mutató diát tegyék fel. A legfőső blokk, ami a leghosszabb, az a környezetvédelem, ezt követi a közlekedés, az adózás, a foglalkoztatás, majd a fogyasztóvédelem és igazság, igazságszolgáltatás, aztán az egészségügy és élelmiszerbiztonság. Például a hulladékkezelés kapcsán 12 ilyen jogsértési eljárás van. Ha megnézik a közlekedést, akkor lehet látni, hogy 10 ügy például a jogosítványokkal kapcsolatos, és ez mind a, az érintett tagállamban. Az pont ide kötődik ugye a gépjármű regisztrációhoz. Ezzel kapcsolatban 20 jogsértési eljárást indítottunk a tagállamok ellen. Maga a jogsértési eljárások, maguk a jogsértési eljárások különböző szakaszokban tartanak, de reméljük, hogy az új, hogy az új jogszabály majd megoldja a problémát de látszik egyébként, hogy ez szisztematikusan felmerült, tehát ez egy rendszer szintű probléma. Nézzük az igazságszolgáltatást. Hét ügy csak azzal kapcsolatos, hogy az állampolgárok jogainak, szabad mozgására vonatkozó jogainak a megsértése következik be. A következő dián az országonkénti megoszlást lehet látni, és azt hiszem ez magáért beszél. Hatalmas különbségeket láthatunk az egyes tagállamok között. És az is nagyon sokat elárul, hogy mondjuk más tagállamok között nincsen különbség, bizonyos típusú tagállamok között nincs különbség. Ez volt tehát az összefoglaló, és majd arra még visszatérek, hogy hogyan tudná a bizottság és a parlament egyesíteni az erőit, de még egy valamit hadd mondjak, van egy nagyon fontos eszköz, amit föl lehetne használni a jobb végrehajtásra. Ez pedig az úgynevezett értesítési eljárás. A tagállamoknak értesíteni kell a bizottságot minden jogszabálytervezetről, szakmai jogszabálytervezetről, mielőtt azt elfogadják a nemzeti parlamentben. Három hónapos határidőről van szó, amikor is a tagállam, illetve a, a, nyilván a bizottság is véleményezheti ezt, a tagállam változtathat a jogszabályon. Mi ezt gyakorlatilag az egységes piac előszobájának nevezzük azért, mert ebben az előszobában még elkerülhetőek a gondok, tulajdonképpen megelőzzük a problémát, és nem orvosoljuk azt már esetleg egy későbbi szakaszban. Ez az irányelv is gyakorlatilag az önök gyermeke, ha fogalmazhatok így, mert 2015-ben kodifikálták, és csak azért, hogy el tudják képzelni, azért mondom, hogy ez, ez mennyire fontos, körülbelül 700 értesítést kapunk évente a tagállamoktól. Tehát képzeljék el, hogy ez azt jelenti, hogy 700 jogszabály tervezet ről tájékoztatnak bennünket évente, és átlagban a bizottság 70 részletes véleményt küld ki a tagállamoknak, ez úgynevezett sárgalap, végül is ezt mondhatnám sárgalapnak, mert akkor a tagállamok tudják, hogy ha ezt végrehajtják, akkor megsértik a jogszabályokat, és 160 megjegyzés olyan, amire azt mondjuk, hogy igen, még lehetne javítani a jogszabályon, vizsgálják csak meg. De nyilván az egyik tagállam üzenhet a másik tagállamnak is, egymást is megfigyeli. Körülbelül 70 sárga lapot mutatnak fel a tagállamok egymásnak egy év alatt. A szolgáltatók pedig a TRIS honlapon megtalálhatják az összes információt, ezt havonta körülbelül 1500-an látogatják meg. Ez egy nyilvános Európai Uniós weboldal esetében elég jó eredmény, elég sokan keresik fel ezt a weboldalt. Ez azt jelenti, hogy mindenki tudja, hogy amit mi ebben a szakaszban megszüntetünk, az nem jelenhet meg utána az egységes piacon. És hadd tegyem még hozzá azt, hogy az Európai Bíróság is nagyon sokat segít bennünket. Ugyanis a bíróság kimondta, hogy amennyiben egy tagállam nem értesíti az Európai Bizottságot, pedig kellett volna, akkor a jogszabály nem léphet érvénybe, ez egy nagyon-nagyon szigorú szankció a jogászok egyre inkább ugye tisztában vannak most már a hiányosságokkal, kiskapukkal. Hogyan tudtunk tehát az egységes piac állapotán javítani? A jogszabályok átültetése időszerű kell, hogy legyen, hiszen hiába fogadunk el itt bármit, hogyha a tagállamok majd száz év múlva léptetik életbe, akkor semmilyen hatása nem lesz Megpróbálhatja az ember ezt elmagyarázni a nemzeti parlamenteknek és kormányoknak, és abban a dokumentumban, amit átküldtünk önöknek is, az összes irányelv szerepel, kb. 114, ha jól emlékszem, amelyeknek az átültetése az önök parlamenti ciklusának ideje alatt kell, hogy bekövetkezzen. Tehát ezekkel kapcsolatban segítséget kérünk, azokban az országokban kampányoljanak, amelyeket jól ismernek, hogy megvalósuljon ez az átültetés. Ne feledkezzünk meg a tagállami kultúráról sem az egységes piaci stratégiával kapcsolatban. Szerepel a dokumentumok között egy lista is. Ezek gyakorlatilag sajtóinformációk, havonta közé teszi ezeket a bizottság a jogsértésekről. És ne felejtjék el azt a 214 ügyet, ahol tájékoztatjuk a tagállamot, mielőtt a bíróság elé kerülne az ügy, hogy lépjen mint ahogy már említettem, ez eh, nyilvánosan hozzáférhető információ, és ha gondolják, akkor a linket majd eh, megadom. Havonta dönt a bizottság a szabálysértésekről január óta, és eh, ezt a listát havonta frissítjük, ami áttekintést ad az esetekről. Ezen kívül a jogszabálytervezetek értesítése kapcsán is meglehetősen eltérő az egyes tagállamok kultúrája. Van, aki rengeteg értesítést küld, mások egyáltalán nem. Igyekszünk feltárni, hogy hány ilyen tervezetről nem adtak értesítést. Minden esetre számos tagállamban ezt az eljárást mellőzik, és nem élvez akkora figyelmet, mint amennyit megérdemel. Az adott tagállam vállalatai egy falba ütköznek, amikor az belső egységes piacra akarnak exportálni, mert a jogszabályok hiányoznak, illetve más tagállamokban már a tervezett szakaszában visszavonnak bizonyos szabályokat. Ezen kívül szemináriumokat is szervezünk a tagállamokban, hogy elmagyarázzuk ennek az értesítési eljárásnak a lényegét, és azzal zárnám a prezentációmat, hogy a bizottság hogyan látja a megfelelőség, a megfelelés helyzetét a belső piacon. Köszönöm szépen! Lucy Anderson, utána Maria. Köszönöm szépen ezt a nagyon hasznos prezentációt. Néhány kérdésem lenne. Először is azt szeretném tudni, hogy hogyan kategorizálják, hogyan csoportosítják ezeket az eseteket az EU végrehajtás általános monitorozásához képes. Itt az összeset feléről beszélünk. Hogyan döntik el, hogy mely eset tartozik a belső piaci témakörbe, és melyik nem? Ami pedig azokat a területeket illeti, ahol nagy számban jelentkeznek szabálysértések. A környezetvédelem egy ilyen kiemelt terület, illetve a közlekedés is. A környezetvédelem kapcsán ez már egy régre visszanyúló probléma, és a jogi szakbizottság is foglalkozott már ezekkel. A környezeti jog mindenféleképpen egy egyértelmű előny, ahol az EU-nak egyértelmű a kompetenciája. Úgy tűnik, hogy ezen a területen és ez nem lehet, hogy nem csak a mi szakbizottságunkra tartozik. A parlament egy konkrét jogszabályt kért a 298-as cikk alapján, ugyanis ez egy olyan terület, ahol igen komoly problémát okoznak a szabálysértések, nem tudom, hogy a belső piaci szempontból ön vagy a jogi szakértők tudnak-e valamiféle választ adni. Köszönöm szépen. <clears throat> Nagyon érdekes volt ez az előadás. Joggal jelenti ön ki, hogy a tagállamainkat jobban kell tájékoztatnunk ezen fontos dolgokról. Országomban is megtörtént, hogy a hatóságok az utolsó pillanatig kihasználják az időt, hogy átültessenek egy irányelvet. Tehát, hogyha például ma fut le a határidő, akkor tegnap előttig várnak a hatóságok az irányelv átültetésével. Hát valamilyen módon meg kell találnunk a lehetőséget ezen helyzet korrigálására. Nagyon sok dolog van, ami torzítja a versenyt, és ahol a standardek nem feltétlenül a legjobbak. Ami a közbeszerzést és a bejelentést illeti, bejelentettük az Európai Bizottságnak. Azt mondottuk, hogy egy beruházási projektet nem szabad leállítani azért, mert kifogásokat lehet emelni a közbeszerzéssel kapcsolatosan, hiszen emiatt évekig nem lehet adott esetben egy projektet beindítani. Én azt javasoltam annak idején, hogy azokat kell szankcionálni, akik kifogásokat emelnek ilyen eljárásokkal szemben, és utána bebizonyosodik, hogy ezen kifogások nem voltak indokoltak. Mi ezt bejelentettük, a bizottság pedig nemet mondott a bejelentésünkre. Én tehát saját tapasztalataimból ö, kiindulva mondom nyíltan önöknek, hogy a közbeszerzési eljárásokon szinte lehetetlen a KKV-k részvétele amit a bizottság mondott, ezen fegyelmezési eh, mechanizmusokat, illetően azokkal szemben, akik akadályozzák ezeket a tendereket. Nos, hát ez nem kielégítő. Tehát valamennyi gazdasági mutató alapján mindenféleképpen fontos a tagállamok esetében ezeket a fogyalmi eljárásokat megfelelően folytatni. Hogyan függ össze ez a két tényezőnek szerint? Thank you very much. Köszönöm szépen. Kerstin, az információt, illetve a csomagot, és ezt csak tegnap kaptuk meg, úgyhogy többünknek nem volt lehetősége ezt még alaposan átvizsgálni, majd lehet, hogy visszatérünk néhány kérdéssel. Ugyanakkor ez érdekes téma. Most kaptam meg a jelentést. Itt ugyanis néhány alapvető esetről is szó esik. Jó lenne megismerni ezeket, hogy el tudjuk dönteni, hogyan tudunk minél jobban összpontosítani a szabálysértésekre, milyen lépéseket kell tennünk ehhez eh, a konkrét eseteket alaposabban meg kell értenünk, mint ahogy Lucy is említette. Jó lenne kiemelni néhány ilyen érdekesebb vagy fontosabb eh, esetet. Tehát amint eh, az indokolt vélemény, vagy a megalapozott vélemény szintre kerül egy eset, ez már közérdekű, tehát éppen ezért alaposabban kell tájékozódnunk nekünk is az egyes szakpolitikák kialakítása területén. Így például látom, hogy az egyik eset, egy görögországi eset, ahol is az épületekre vonatkozó irányelv energiahatékonysági követelményeit nem teljesítették, és ez összefügg az energiahatékonysági irányelvvel is. Tehát nem tudom, hogy hogy lehetne-e pontosabban megérteni, vagy megtudni, hogy mely esetnek nagyobb a hatása, vagy miért tart nagyobb érdeklődésre számot egyik eset szemben egy másikkal, hiszen ez a mi jogalkotásunkkal is összefügg. Minden háromoldalú megbeszélésen azt tapasztalom, hogy amikor az átültetési időpontról beszélünk, a parlament mindig azt mondja, hogy gyorsabban kéne lépni, a tanács viszont mindig azt mondja, hogy hát adjunk időt annak, hogy pontosan szabályozzunk. Vannak olyan tagállamok, amelyek gyorsabban lépnek, ugyanakkor mások nem biztos, hogy megfelelő kapacitással rendelkeznek ehhez. Tehát nem tudom, hogy hogy lehet megfelelő egyensúlyt találni hogy a ma elfogadott jogszabály három-négy év múlva kerüljön csak végrehajtásra. Hétfőn is beszéltünk már arról, hogy 2008-ban ez a szakbizottság elfogadta, hogy a fegyverek leszerelésére vonatkozóan már elfogadtunk egy jogi aktust, és ez azóta nem került megvalósításra. Tehát éppen ezért nagyon fontos, hogy legyen időpont, de akkor azt teljesíteni is kelljen. Nagyon hasznos lenne, hogyha e-mailben ezt a csomagot köröztetnénk, és a képviselők is megvitatnák ezt, és minden egyes frakciót arra kérnék, hogy jelöljön ki egy szószólót annak megvizsgálására, hogy ha nem is a legfontosabb eseteket, de bizonyos esettanulmányokat válasszunk ki, amelyeket alaposabban tanulmányoznánk, és ezzel jobban megismernénk a jogalkotási folyamat hatását a szabálysértések száma fele, felére csökkent a peer review következtében is többek között, ez mindenféleképpen üdvözlendő és fontos. Köszönöm szépen. Még kíván-e szólni ehhez? Köszönöm. A, az a ciklus, amit bemutattam, persze a dolgok valójában a gyakorlatban dőlnek el, de amikor egy jogszabály itt megszületik, és az 28 országban már a valóság, mindennapi valóság része lesz, fontos, hogy a szabálysértések alapján meg tudjuk állapítani, hogy hol lehetne a jogalkotáson finomítani vagy javítani és az úgynevezett intelligens végrehajtás pontosan erről szól, hogy a tapasztalatokat visszacsatornázzuk a döntéshozatali folyamatba. Éppen ezért nagyon nagy örömmel működnénk mi is együtt ebben a bizonyos tanulmányozásban, ami pedig a végrehajtás és a megfelelést illeti. A végrehajtás előtt meg kell teremteni azt a környezetet, amiben az érintettek azonosulni tudnak, és meg tudnak felelni a követelményeknek. És természetesen, ha bizonyos területekre akarnak koncentrálni, állok elébe, mi is folyamatosan feltérképezzük az esetjogot, és igyekszünk klasztereket kiemelni, ahol azonos vagy hasonló problémák merülnek fel. Ez lehet, hogy nem csak egy, hanem lehet, hogy több jogszabályt is érint, vagy lehet, hogy pusztán a mechanizmus nem megfelelő. Például a piacfelügyeleti javaslatunk kapcsán különféle jogszabályok, a szerződés érvényesül, de hát nyilvánvalóan a piac felügyelet attól függen is eltér, hogy melyik jogszabályra utalunk. És ezért fontos, hogy a belső piacon mindenki együtt működjön, és meg kell könnyíteni ezt az együttműködést az érintettek számára, hogy következetesen tudják alkalmazni a különféle jogszabályokat, és ki lehessen szűrni a nem megfelelő termékeket. Tehát a megfelelési ciklus erről szól, ez egy nagyon fontos képet ad, és komoly lehetőségekre ad, komoly lehetőségeket ad az együttműködéshez. A közbeszerzési jogorvoslatok, a beruházások leállása vagy leállítása kapcsán a tagállamoknak mi előzetesen kívánunk segítséget nyújt, és nem utólagosan, amikor nagyobb beruházásokról beszélünk, hogy biztosítani tudjuk, hogy a közbeszerzés megfelelően zajlik, és nem okoz késedelmet a beruházásban. Az előző kérdésre válaszul. Azt hiszem ennyi a csoportosítás, a kategorizálás kérdésre hallhatnánk valamit? Igen, ezt a vitát már lefolytattuk, amikor a pontozó táblát kidolgoztuk a belső piacra vonatkozóan. És a jogi definíció az volt, hogy minden a belső piac körébe tartozik, ami a belső piaci jogszabályokra épül. Természetesen valahol meg kellett húzni a határt, és így jártunk el. A, az a ténylista, amit megkaptunk novemberben, ott 18 különböző döntés szerepel, ez egy átlagos számnak tekinthető havonta? Nem, ez nagy mértékben változó. E-, e-, először úgy gondoltam, hogy az éves adatot fogom megküldeni önöknek, de vannak ezek a havi úgymond bulletinek is, tehát változó a helyzet hónapról hónapra. Még van 10 percünk a következő napi rendi pont előtt, úgyhogy esetleg a, addig a 18 esetről, ha hallhatnánk, az energia, Görögország, az energiateljesítményre vonatkozó elv, Franciaország, Hollandia, energiahatékonyság, Franciaország, eh, nukleáris hulladék, Görögország, szennyvízkezelés, Románia, a SZAFA, Lengyelország, a szennyvízkezelés rendelet, pénzügyi stabilitás, pénzügyi egység, Luxemburg, a hitelminősítések túlzott igénybevétele, öt tagállamban biztosítás, Bulgária, Görögország, Szlovénia és Svédország, a belső piaccal kapcsolatosan Magyarországgal szemben volt szabálysértés, közbeszerzés kapcsán az atomerőművel kapcsolatosan Szlovákiában az élelmiszertermékek eredete, Belgium, az egységes engedély irányelv, most már rátértünk a belső a belügyekre, Ciprus az Eurodat felülvizsgálata Lengyelországban az elektronikus közlekedési regiszter, jogosítványok, idegenforgalom, Észtország, Olasz, Olaszország és Szlovénia esetében. Lengyelország, az elektronikus forgalom, az adóunió, Németország az örökösödési adó, Spanyolország, külföldi nyer, nem nyerségtermelő vállalatok kezelése, a holland-japán adóegyezmény Hollandia kapcsán. Nem tudom, hogy ezt most minden egyes hónapban átolvasuk. Kit vesznek fel a legfontosabb döntések listájára az egyes szakbizottságok kapcsán. És minden egyes alkalommal két perc alatt felolvassuk az egészet, mielőtt szavazunk. Nem tudom, hogy ezt hogyan lehetne megvitatni. Először is a sajtóközlemény a bizottsági döntésről az nem csak az egységes piacról szól. De ha van még két percük, akkor én is felolvasnám önöknek, hogy a tagállamok milyen jogszabálytervezetekről tájékoztatnak bennünket, és hogy hol sikerült eltávolítanunk az akadályokat. Elnök asszony, az elmúlt öt évet vizsgáltuk, és azok az ágazatok, ahol a tagállamok a legaktívabbak voltak az energia, épületek energiahatékonysága, útborítás, ép, épületek tűzbiztonság, a mezőgazdasági termékek, élelmiszerek, italok, rádió és távközlés, csomagolás, hulladék, kezelés, tehát látják, hogy az egységes piac hétköznapi valósága bekerül ebbe az előszobába, amit az előbb említettem, és nagyon átlátható az az egész, mert az összes közösségi nyelvre lefordítják a három hónapos időtartam alatt ezeket a dokumentumokat, és valóban eszmét tudnak cserélni egymással, a tagállamok tapasztalatot tudnak cserélni az alatt a három hónap alatt, és el tudják egymásnak mondani, hogy működik-e valami vagy sem, vagy hogy hát az én vállalkozásaim nem tudnának akkor átmenni hozzátok, mert a jogszabályok így ezt megnehezítenék, és így tovább. Azt is lehet látni, hogy mondjuk az energiaitalok témájában 15 külön szabály van. Hát miért legyen 15 külön jogszabály, ami mind ugyanarról szól? Tehát ez egy nagyon-nagyon hatásos, erős, jól működő eszköz, de nem tudják az emberek, hogy ilyen létezik. A nemzeti parlamentek nem szeretik egyébként, mert azt mondják, hogy itt ez a javaslat, és most három hónapig várni kell. Minek? Na de önök segíthetnek bennünket ebben, ha elmagyaráznák, hogy ennek mi az értelme. Az állampolgárok és az érintett ország vállalkozásai, ha felismernék, hogy ez miért ilyen hasznos, akkor mindenki számára megszűnnének az akadályok fokozatosan. Ha jól értem, akkor a parlamentben két saját kezdeményezésű jelentés is van, amellyel ezzel foglalkozunk. Az egyik az a belső piaci stratégia, ami hozzánk tartozik, a másik pedig a nem tarifális jellegű akadályok lebontása, amelyel Dalton kolléga foglalkozik. És hát mind a kettő aktuális, de a nem tarifális akadályok lebontása is pontosan az, amit tesznek és nyilván az európai szemeszteren belül ez egy éves jellegű munka, de mind a két előadót ösztönözhetnénk arra, hogy építsenek arra, amit mostan elmondott, és talán valamit azért tehetnénk, hogy egy picit a figyelem középpontjába hozzuk ezt. Bennem még az is megmaradt, amit ön elmondott, hogy a tagállamok saját szabályai néha akadályozzák a saját vállalataikat az exportban illetve a kilépésben. Ez is érdekes egyébként, így megvizsgálni az egységes piacot, tehát ebből az irányból. Nem csak az, hogy hát igen, egy másik tagállamra mutogatunk, hogy nem teszed lehetővé, hogy eladjunk, de a tagállam, hogyha a saját cégeit akadályozza, az egy másik megközelítés, amit érdemes azért megnézni a nemzeti jogalkotóknak. Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes és információ dús tájékoztatást. Talán, ahogy én ugye felolvastam a jogsértések listáját, talán a bizottság is szeretné felolvasni azt a listát, hogy milyen lépéseket tett, és hogy hol sikerült ugye megakadályozni a problémát. Hasznos volt ez az eszmecsere, köszönöm. The next item on the agenda is an update on... A következő napi rendi pontunk az a tájékoztatás az információbiztonsági triológusról. András Schwab sajnos nem tud itt lenni, mert máshol van rá szükség, de nagy örömmel jelentem be az ő nevében, hogy kettő és fél évnyi tárgyalás sorozat után sikerült végre hétfő éjjel megállapodni az irányelvről, és Szeretnék meleg szívvel gratulálni Andreasnak, de nem csak neki, hanem az egész csapatának. Astridról például tudom, hogy nagyon keményen dolgozott, Birgit a titkárságról, az Imkó titkárságáról segítette őket. Az árnyékelőadóknak, előadóknak, Nikolának és a többieknek is szeretnék köszönetet mondani. És köszönöm a kitartást a késő éjszakában nyúló tárgyalások idején. Csak a jegyzőkönyv kedvéért mondom, hogy a jogszabály különböző területeket fedett le, központi szolgáltatások, nyújtóit, kritikus infrastruktúrát, energia, közlekedés, egészségügy, bank, kiberbiztonsági kockázatok, egy közös azonosítási eljárás született a szolgáltatók számára, költségcsökkentő és ágazatokon átmutató átnyúló ez. Határokon átnyúló esetekben lépnek a tagállamok, mielőtt a szolgáltatókat beazonosítják. A szolgáltatás nyújtókkal kapcsolatban a parlament ebben a szakbizottságban és az ITRE szakbizottságban is eredetileg nem szerette volna, hogy bekerüljenek ide. A digitális szolgáltatás nyújtók bennünket aggasztott az, hogy itt többszörös jelentéstételi rendszer lenne a 28 különböző tagállamban, de sikerült kompromisszumot kötni a maximális harmonizációs megközelítéssel, és mentességgel a kis és, közép, kis és mikro vállalkozások esetére. Van még itt egy expost audit, ami bekerült, ez a követelmény, tehát a vállalkozások saját maguk megvalósítják a biztonsági követelményeket, és expost felülvizsgálják. Ezeket így tudjuk garantálni, hogy megfelelő szintű a válaszadás a vállalkozások részéről, anélkül, hogy a felesleges, tehát hogy a felesleges auditokat így el tudjuk kerülni. Bizonyos kifizetési gateway kapuk nem fognak működni, de az elektronikus kereskedelmi platform, a, kutat, a keresőmotorok meg lesznek, különösképpen ezeknek a jellegét felismerve, ugye mert ezek más szolgáltatóknak is fontosak, tehát nagyon világos a jelentéstételi követelmények meghatározása. A tagállamoktól szorosabb együttműködést várnak el, az Enisán keresztül pedig a fő koordinátor szerep valósulna meg. Reméljük, hogy a tanács elfogadja tehát ezt a megállapodást, miután a nyelvészek és a jogi szolgálatok egy kicsit kipucolják a szöveget. 21 hónapos időszak, és 6 hónap 21 az áthónap idő, átmeneti időszak és 6 hónap a kritikus infrastruktúra beazonosítására a rendelkezésre. Köszönöm Dante kollégának és Nikola kollégának adom át a szót, hogy egy-két pontot tisztázzon. Csak Köszönetet szeretnék mondani Andreasnak, aki most nincs jelen. Azonban mindenképpen dicséret illeti az elmúlt időszak munkájáért. A luxemburgi elnökség alatt a bizottság segítségével egy fontos eredményt értünk el. Legalább a hálózatok biztonságának fontos témájával kapcsolatban, ami jelenlegi időszakban alapvető jelentőségű. Nem értük el az összes célkitűzésünket, ez viszont egy fontos célkitűzés erőteljes együttműködés indulhat, tehát a tagállamok között szinergia épülhet ki, és így módon az európai polgároknak, az európai intézményeknek, nemzeti hatóságoknak egy fontos ágazatba lehet garantálni a hálózatbiztonságot. Köszönöm az elnöknek, a jelentéstevőnek és a többi képviselőnek, akik nagyon hosszú időn átkísérték ezt a dossziét, hiszen én júliusban érkeztem tavaly, ez volt az első dosszi, és októberben indítottuk olasz elnökség alatt. Több mint egy év trialógusra, munkára volt szükség, hogy lezárjuk. Fontos munka volt ez, és ez is megmutatja, hogy mennyire bonyolult volt elérni az eredményhez, de végre egy kielégítő eredményt sikerült elérni valamennyünk számára. Köszönöm. Completely agree. Teljes mértékben egyetértek. Nagyon összetett volt a probléma több elnökséget is magában foglalt, és rengeteg nehéz problémát kellett megoldani, remélhetőleg most már a kritikus infrastruktúra biztonságosabb lesz szerte az Európai Unióban. A következő napi rendi pontunk a tanulmány bemutatása. A vállalkozások a belső piacon költségcsökkentés és az akadályok lebontása. Tudom, hogy a nagyon sok képviselő szavaz más szakbizottságokban. Kérném, hogy valaki szaladjon átértük és hívja ide őket, mert szeretnék tovább haladni a napi rendel. Három percet adunk a nem itt lévő képviselőknek arra, hogy ideérjenek. Um, I know there's some big votes happening. Én tudom, hogy nagyon fontos szavazások zajlanak más szakbizottságokban. Ezért vannak távol tőlünk a képviselőink.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 tól itt van, ők fogják bemutatni a tanulmányt. Tudom, hogy a jelentéstevőnek egy másik szakbizottságban kell most szavaznia, és ez eléggé hosszúra fog nyúlni ma. De minden esetre a most itt elhangzottak is élőben követhetők, úgyhogy később is visszakereshetők az interneten. Köszönöm szépen! Ez egy meglehetősen széleskörű tanulmány összefoglalója, ami azzal foglalkozott, hogy a belső piac milyen költségekkel és korlátokkal jár a jelenlegi Európai Uniós intézmények szakpolitikai programjának keretében készült ez a tanulmány. Először is néhány háttér adattal szolgálnék a belső piac kapcsán, majd ismertetem a költségeket és akadályokat, hogyan számszerűsítjük ezeket, illetve hogy milyen kezdeményezések vannak ezek kezelésére, milyen prioritások, végezetül pedig majd ismertetem, hogy milyen további lehetőségek lehetnek a költségcsökkentés és az akadályok elárítása tekintetében. A legfontosabb szakpolitikai célkitűzés, hogy az integráció akadályait elhárítsuk, illetve minimálisra szorítsuk a vállalatok számára jelentkező költségeket. Mindez összességében az összjólétet javítja, hozzájárul a gazdasági növekedéshez és innovációhoz, a verseny kibontakozásához. Úgyhogy itt nem egy vállalkozásokat előtérbe helyező, hanem a piacot előtérbe helyező agenda, ami a fokozottabb versenyt teszi lehetővé. A költségek és akadályok nagyon gyakran egybeesnek, tehát az akadályok meghatározott költséggel járnak, hogy különösen amikor egy vállalat előtt áthághatatlan akadályok állnak, hogy egy másik tagállamban tevékenységet folytasson, ott gyakorlatilag újra kell építeni a piacát. Vannak olyan akadályok, amelyek a piac jellegéből fakadnak, illetve vannak szabályozói akadályok, amit az egyes szakpolitikai intézkedések eredményeznek. Az akadályok következtében piaci kudarcról beszélünk, befolyásolják a fogyasztók döntését, preferenciáit, Gondolunk itt például a nyelvre, vagy a piaci fölényre, és a szabályozásra. A szabályozás igyekszik ugyan lebontani az akadályokat, és erre szükség is van a piac nem működése esetén. Az egyes preferenciák országonként is eltérnek ugyanakkor viszont a szabályozás befolyásolja a piacok működésének hatékonyságát és esetleges fölösleges költségekre, költségekkel is járhat. Ugyanis ez különösen akkor fordul elő, hogyha a szabályozás kapcsán nem egyértelműek a prioritások, illetve nem valósul meg a szinergia más szakpolitikai területekkel ezt háríthatja el az úgynevezett intelligens szabályozás. Itt vizuálisan ábrázoljuk, hogy a piac akadályait lebontani kívánó szabályozás milyen plusz adminisztratív költségekkel járhat. Úgyhogy ezeket mind figyelembe kell venni, amikor döntést hozunk hiszen végül is a vállalatok számára a legfontosabb az, hogy a vállalkozási tevékenység könnyebbedjen. Itt figyelembe kell venni a fogyasztókat is, mint adófizetőket. Az intelligens szabályozás mit is jelent ez ebben az összefüggésben? Azt szeretnénk, ha a szabályozás a költség-haszon elemzés alapján történne, megcélzott erőfeszítések révén azokra a területekre összpontosítva, ahol a legnagyobb hatékonyságot lehet elérni. A grafikon ezt próbálja ábrázolni, aminek révén aztán objektívan mérhetők a hasznok, ami nem feltétlenül esik egybe a meglévő tevékenységekkel, that are going on which are not really aligned with the priorities. There's uh, a bottom-up alulról felfelé történő építkezésről beszélünk, amikor a vállalkozások számára jelentkező költségek kerülnek szóba az administratív terhek mikroszinten a standard költség megközelítéssel próbáljuk mérni azt, hogy az egyes területeken milyen költségekkel jár a szabályozás. Az ágazatok között elég nagy a különbség. A pénzügyi szektorban, a gyógyszeriparban, a mezőgazdaságban, tehát a nagyon erőteljesen szabályozott ágazatokban ez a költség meglehetősen magas, és itt beszélünk felesleges akadályokról, amelyek elhárítandók, illetve indokolatlan korlátokról, akadályokról, amelyeket mindenféleképpen meg kell szüntetni. Ez az úgynevezett elért csökkenés, amire akkor kerülne sor, hogyha az összes intézkedés hatással lenne az adott területen a költségeket és az akadályokat más szempontból is meg lehet vizsgálni. A kkv számára például a, itt látható a tíz legnagyobb terhet jelentő rendelet, illetve jogszabály látható. Ezek azonban nem feltétlenül azok, amelyek a legköltségesebbek. a KKV-k számára másként jelentkezik ez a probléma, lehet, hogy ők nem tudják kellően érvényesíteni az érdekeiket ezeken a túlszabályozott területeken. A radikálisabb költségcsökkentés mindenféleképpen indokolt lehet, ami bizonyos intézkedések megtételét feltételezi. Összefoglalva, a költségek alacsonyabbak lehetnek, és a nemzetközi összehasonlításban is azt látjuk, hogy egyes tagállamok igen jól szerepelnek e tekintetben. a vállalati index alapján. Az administratív folyamatok hatékonyságát is vizsgáltuk. Ugyanakkor nem néztük meg, hogy mennyire, milyen mértékben lehet a fölösleges administratív terheket csökkenteni. Másik megközelítésből a költségek és az akadályok vizsgálata kapcsán azt vizsgálhatjuk, hogy a belső piac kibontakozása következtében az eltérések hogyan szűkíthetők. Itt a szolgáltatások területén például 450 milliárdos lehet évente a jelentkező haszon. Tehát óriási számokról beszélünk, és ezek mind indokolhatók, indokolhatók lehetnek. A következő ábrát kérem. Megállapítottuk, hogy számos tevékenység van folyamatban. Itt különböző prioritásokról beszélhetünk, amit jól ismerünk, és a bizottság mind ezen területeken aktív, ugyanakkor viszont a hatás nem feltétlenül egyértelmű. Itt látható egyfajta ütemterv, hogy mikor jelentkeznek a hatások a belső piacon. Itt egy komoly hiátus látható, a jogalkotási folyamat meglehetősen hosszadalmas, amíg eljut a jogszabály az első olvasatig, és azt követően az átültetés, a végrehajtás időszaka is hosszadalmas, tehát meglehetős hosszú idő telik el, míg a tényleges hatás a piacon jelentkezik. átlagosan 3,6 év maga a jogalkotási folyamat. Számos intézkedés nem feltétlenül konkrét jogszabályi javaslatban ölt testet. A digitális egységes belső piac stratégiája látható itt például, a az év elején jelent meg a jelentés, és ez nominálisan 277 milliárdba került eddig idén ez a folyamat. Ha megnézzük az időpontokat, a roadmap-et, a digitális belső piac eléréséig, itt végül is azt láthatjuk, hogy a késledkedés költsége az elkövetkezendő öt évben 500 millió 2010-ben született meg a döntés, tehát azóta igen sok minden történt, miközben a költségeket igyekeztek csökkenteni. A vámreform ennek 87 milliárd volt az administratív költsége, szintén hosszadalmas folyamatról beszélünk, a kódex, az új kódexet jövőre hajtják végre, miközben az ezzel kapcsolatos informatikát 2020-ig tolták ki. 2012-ben az informatika megvalósítását 2017-re tervezték, tehát a késedelemből a mai tervek szerint az, ebből az ütemtervből 2016 milliárdos megtakarítás adódott volna. A következő az ÁFA reformja. Itt konkrét szakpolitikai lépések történtek, vagy történnek évek óta. Itt is csúsznak a határidők. Különböző tanulmányok jelentek meg, amelyek a határidőket javasoltak, de ezek már késedelemben vannak. A legfontosabb e, belső piaci területeket vizsgáltuk, és látjuk, hogy ugyan vannak eredmények, vannak jelentkező hasznok, de komoly késedelmeket szenvedett eh, a program, és ez eh, komoly költségekkel jár az EU számára. I'm not going to go these, through these in detail. Most részletesen ezeket nem ismertetném, ezeket az ábrákat. Tehát összefoglalásul meglehetősen hosszú idő telik el az intézkedés és az a jelentkező hatás között. Itt a végrehajtási szintek nem megfelelően kerülnek figyelésre, és további problémák adódnak abból, hogy a végrehajtás egyes tagállamonként eltér, As one more example. Még egy példa, amit szintén részletesen vizsgáltunk, a digitális piac stratégia. Az ezzel kapcsolatos anyagok, az idő, a határidők, amelyek az e-kereskedelemre hatással vannak, ez évente 2,4 milliárd eurót jelent, vannak jogszabály javaslatok és intézkedések, de maga a terminológia is elég homályos. Úgyhogy itt további elemzésekre, vizsgálódásokra van szükség, nem tudom, hogy mennyi időbe telik, amíg itt beérnek a dolgok, és megvalósul az egységes belső piac. A késedelemnek tehát komoly költségei vannak. Itt jobb áttekinthetőségre lenne szükség. Mindebből arra következtetünk, hogy számszerűsített hatásvizsgálatra van szükség a prioritások meghatározásához, és ezek mellett átlátható és reális ütemtervre van szükség a késedelmes intézkedések tényleges költség hatását meglehetősen nehéz mérni. Megfelelő tényadatok hiányában, illetve azok nagyon széleskörű szórása miatt. És ezen kívül utólagos ex post értékelésre is szükség van, annak megállapítására, hogy az intézkedések megfelelő irányban történtek-e, és azokon a területeken, ahol ezokra szükség volt. Itt lehet szakpolitikai hiátus, lehet, beszélhetünk erőforrás hiányról, tehát ezt folyamatosan kell értékelni. A késedelmek költsége magas, mint ahogy ezt láttuk az előbbiekben is, és ez károsan érinti a folyamatból várható haszon jelentkezését is. A költségeket és az akadályokat tovább kell csökkenteni, hiszen így lehet leginkább, leghatékonyabban felhasználni a különböző szakpolitikai intézkedéseket. Ugyanakkor azzal is tisztában kell lennünk, hogy mely területekre összpontosítsunk. Tudom, hogy nagyon komoly munka folyik az új digitális piacok területén. A szabályozói politika szak politikával kapcsolatosan ez a lista egy általános konszenzust élvez a tekintetben, hogy milyen intézkedésekre van szükség a szolgáltatások, a közbeszerzés, a KKV-k, az értékesítési jog és egyéb területeken. És van még egy elem, amit szeretnék kiemelni a prioritások közül, az informatika és a távközlés szerepe Az informatika és távközlés kettős szerepet tölt be, egyrészt hatékonyabbá teszi a döntéshozatalt, és bizonyos információkkal szolgáltat, ami a prioritások megalapításához szükséges, illetve az erőforrás allokációhoz, ugyanakkor viszont az adminisztrációt is hatékonyabbá teheti. Az kormányzás eszköz is rendelkezésre áll. Ennek a célja, hogy hatékonyabban lehessen a rendelkezés álló eszközöket felhasználni, és hogy megfelelő motorjául szolgáljon a döntéshozatali ciklusnak, hiszen feedbackre, visszacsatolásra is lehetőséget ad. Itt néhány ajánlást fogalmazunk meg ugyanis ezek a platformok rengeteg adatot, adattal szolgálnak, de úgy tűnik, hogy ezeket nem megfelelően integrálják, illetve elemzik. Megkértek minket arra is, hogy a konzultációs folyamatot is vizsgáljuk meg, és azt állapítottuk meg, hogy a, hogy konkrét konzultációkra kell sort keríteni, illetve a folyamat során az egyes elemeket alaposabban kellene elemezni és láthatóvá tenni. Annak érdekében, hogy a közvélemény számára is nyomon követhető lehessen a az egész folyamat. Következő. Uh, oh. Még néhány gyakorlati kérdés a konzultációkkal kapcsolatban. Igen, komoly tere van még itt a tovább lépésnek, különösen a KKV-k szempontjából, illetve az állampolgárok szempontjából új információk rendelkezésre bocsátásával. Következő. Ha akarod. Nos. Látható, hogy nagyon sok potenciált látunk az ilyenfajta elemzésekben, ezt már korábban említették előttem. Most a költségoldalt lehet látni, vagyis bocsánat, a, a politika ciklus oldal, most tehát a költségcsökkentés oldala. Megnéztünk már több országot is, Észtországot, de Koreát is például, és ez csak egy példa, de rengeteg más országot megnéztünk, ahol az elektronikus kormányzás nagyon fejlett. Európában csak néhány példát tudunk arra, hogy hogyan segíthet az információs technológia okos, ügyes felhasználása, és hogyan csökkenti ez a vállalkozások terheit drámai módon. Egy picit bonyolítja azért ez a helyzetet. A nemzeti szintű kezdeményezések esetenként új akadályokat emelhetnek. Hogyha valahol nagyon fejlett infrastruktúrát hoznak létre, az lehet, hogy az adott országban működő vállalkozásoknak segít, de lehet, hogy a piaci integrációt akadályozza. Éppen ezért nagyon fontos koordinálni, méghozzá európai szinten, hogy az interoperabilitást biztosítsuk. Itt az európai felelősséget nem lehet eléggé hangsúlyozni. Összefoglalóan tehát az ajánlásaink között szerepel az, hogy vegyük figyelembe mindig a késlekedés költségét. Azt hiszem, erre eddig nem fordítottak megfelelő figyelmet. A költségek eléggé jelentősek, tehát érdemes odafigyelni. A késlekedés költségéről tájékoztatni kellene az érintetteket. Mert ez igazolja, igazolná a lépések szükségességét. gyakorlatilag a politikai folyamatra visszairányítja ez a figyelmet, tehát tudjuk, hogy mik a következményei annak, hogyha megszületik egy döntés, de a cselekvés elmarad, a költségek folyamatosan nőnek. Itt az összes lépést figyelembe kell venni, és nagyon világos időbeosztással kell rendelkezni. Mindez a stratégiai prioritizálásnak köszönhetően hatalmas előnyöket hozhat az európai gazdaság számára. A következő az az elektronikus kormányzás és az IKT e eszközök használata. Szerintünk az elektronikus kormányzás nagyon fontos szerepet játszik. Tulajdonképpen hozzájárul a teljesítmény alapú politikákhoz, másrészt a stratégiai és a lépések stratégiai kiigazításához, másrészt pedig az állampolgárokkal és a vállalkozásokkal folytatott interakcióban fontos a szerepe, a költségeket jelentősen lehet csökkenteni. Korábban már láttuk, hogy a költségcsökkentésre itt hatalmas a potenciál. Előfordul, hogy az administratív költségek akár nullára is csökkenhetnek. Nagyon ígéretes tehát, hogyha valaki bátran felmer lépni, és radikális mer lenni. Elég az észt példát megnézni. Ha valaki hallgatói hitelre pályázik, akkor a nyomtatványa gyakorlatilag szinte már kitöltve várja az interneten, mert az egyes kormányzati adminisztratív forrásokból az alkalmazás összegyűjti az adatokat. Ugyanez az adóbevallásra is igaz, és ez például a kis- és középvállalkozásoknak hihetetlenül hasznos lenne. Ugyanez a HÉA, a VAM és egyéb ügyintézésekre is igaz azt hiszem nagyon jól lehet illusztrálni ezeket a koncepciókat, hiszen itt van most minden az asztalon, lehet látni a bennük rejlő potenciált, hogyan csökkenthetjük a kis és középvállalkozások vállára nehezedő terheket. Okay, have we got any questions? Van-e valakinek kérdése? kérdezi az elnök asszony. Tessék! Um, first of all, I would like to thank... Először is szeretnék köszönetet mondani ezért a tanulmányért. Nagyon érdekesnek tartom ezt a tanulmányt, és ugyanakkor hogyan is fogalmazzak, szembesít bennünket a valósággal. Hollandul fogom folytatni. Eh, eh, Nos, az, amit láttunk, és amit itt kiemeltek, ez az eljárás, a jogalkotási eljárás időtartama és az ehhez kapcsolódó költségek felhívták a felelősségünk, felhívták a figyelmünket az ezzel kapcsolatos felelősségre. 4 milliárd eurónyi költsége van a késedelmeknek az e-commerce-szel kapcsolatos jogalkotás területén. Tehát ezzel mindenféleképpen foglalkozni kell, amikor a digitális belső piacsal foglalkozunk. A jogszabály a jövőre vonatkozik, de három vagy négy évre van szükség ennek alkalmazásához, és ez alatt a technológia folyamatosan változik. Számunkra, politikusok számára mindenképpen el kell gondolkodni ezen, és le kell vonni ebből a megfelelő tanulságokat. Az egész parlamentnek le kell vonni a tanulságokat mindebből. Felül kell vizsgálni például az eljárásainkat, amelyek igencsak hosszadalmasak, és néha olyan jogszabályok jönnek létre, amelyek nem fednek le minden területet. Itt az intézményközi megállapodásról is szó esett, amelyet tegnap vagy tegnap előtt kötött a bizottság, a tanács és a parlament a jobb jogalkotás jegyében. Van itt egy dokumentum tervezet, és én nem vagyok túlságosan optimista, hogy a dolgok a megfelelő irányba haladnak majd. A konzultációs folyamat már potenciális problémákat rejt magában. Az intézményközi megállapodás ezzel kapcsolatosan kevéssé újító szellemű. Elméletileg elő van irányozva az a lehetőség, hogy elektronikus úton konzultáljunk az érdekeltekkel, de sajnos ez nem jelenik meg aztán a ö, szövegben. Tehát nem vagyok túl optimista, le kell vonnunk a tanulságokat ebből a tanulmányból. Az eljárás időtartamának csökkentése a hatékony és konkrét felépések érdekében nem szorítkozhatunk csupán szólamokra, szavakra, cselekvési tervekre, amiket aztán nem valósítunk meg. Két konkrét kérdést szeretnék feltenni a jobb jogalkotás kapcsán. Szeretném megkérdezni a tanulmány szerzőit, hogy lehet-e világos célt kitűzni az administratív költségek csökkentése érdekében? Önök szerint mely elemek lehetnének ehhez alkalmasak, ehhez a 25%-os költségcsökkentéshez például. A második kérdésem a héjához kapcsolódik. Értem, hogy néha nehéz egy digitális kontextusban, vagy az e-commerce keretein belül ahol különböző héja rendszerek működnek, néha nehéz megoldást találni. A harmonizációt kellene elérnünk a nemzeti rendszerek között, vagy inkább a koordinációt kellene szorgalmaznunk. Ezt kérdezem tehát a tanulmány szerzőitől. Önök szerint lehet egy one-stop shoppal dolgozni a héja vonatkozásában lehetséges megoldás lenne ez. Köszönöm. Okay, Nicola Dante, then Rendben, Dante kolléga, és utána pedig a többiek. Egész röviden két megjegyzést tennék. Az egyik, hogy mindig, amikor bemutatják ezeket az előadásokat, egyre nő a nem Európa költsége. Nem tudom, hogy ez csupán egy pszichológiai hatás elérését célozza -e rajtunk jogalkotókon, és aztán a triológusok során azt láthatjuk, hogy nem mi vagyunk az egyetlen jogalkotók Európában, tehát az lenne jó, hogyha ezen tanulmányok eljutnának a tagállamokhoz is, is, hogy megértessék kormányainkkal, hogy a nem Európa költségei nem csupán a parlamenttől, hanem a tanácstól is függenek. A második dolga, dolog. Egy dologgal keveset foglalkozunk. Az előttem szóló kolléga vetette fel ezt. Ezt hiszem, hogyha az adógyi harmonizáció kérdésével nem foglalkozunk, számomra elég természetesnek tűnik, hogy tekintettel arra, hogy Európában a tagállamok egy kicsit erős kifejezést alkalmaznék, és dömpinggel élnek, akkor világos, hogy ez nehézségeket jelent, hiszen egyes országok meg akarják akadályozni, hogy területükre, például külső vállalkozók lépjenek be, hiszen az ő versenyképességüket a vállalati adózásból adódó előnyök jelentik. Tehát, hogyha több Európát és több belső piacot óhajtunk, akkor ezen célokat nehezen tudjuk elérni, úgy, hogy ha nem veszünk tudomást az adóügyi probléma létezéséről. Köszönöm. Száldemosza kolléga. A, tak for, Köszönöm. Köszönöm ezt a rendkívül érdekes előadást. Még akkor is, ha nem hangzott el túlságosan sok új dolog, hiszen évek óta ismételgetjük ezeket a megjegyzéseket. Nincs itt egy közvetlen, könnyű ö, megoldás ezen problémákra. És a bizottság javaslatai is, amikor ezeket benyújtják, kevéssé pontosak ezek a kiinduló pontok, és nagyon hosszadalmas az eljárás a javaslat bemutatásától, annak hivatalos elfogadásáig. Persze mindenképpen észszerű és hatékony határidőket kell kitűzni, ez teljes mértékben igaz, de nehéz megvizsgálni, hogy mit is lehet konkrétan tenni. Hiszen itt fél milliárd tucatnyi európai polgárról beszélünk 28 európai tagállammal, több mint 700 parlamenti képviselő ül az Európai Parlamentben, és valamennyi döntéshozónak egy, egyet kell értenie. Ez tehát egy összetett probléma. Igaz persze, hogy folyamatos javításra, javulásra van szükség, de nem hiszem, hogy rendkívül rövid idő alatt képesek vagyunk jogszabályokat alkotni. Szeretnék egy pontosabb kérdést feltenni. Volt egy újdonság ebben az előadásban, az Észtország kapcsán bemutatott példa az e-governance kérdéskörében. Ha Észtországnak kiváló jogszabályai vannak, amelyek működnek, ez problémákat teremthet a nem észt vállalkozók szemére, akik Észtországban dolgoznak. Tehát egy adott tagállam alkothat tökéletes jogszabályt a saját országa számára, azonban ez gátolhatja, blokkolhatja a többi vállalkozót. Mi a megoldása ennek a problémának? Nem azt akarom mondani, hogy a tagállamoknak nem kell döntéseket hozni, ez egy remek dolog, hiszen más tagállamok is inspirációt nyerhetnek ezekből a jó jogszabályokból. Ha megoldást akarunk találni, akkor legyünk közvetlenebbek is. Ma délelőtt beszéltünk a késedelmekről az európai jogalkotásban, amelyek lényegében a tanácsnak tudhatók be, hiszen gyakran a tanács akadályozza a jogalkotási munkát. Ez tehát egy másik probléma, amivel kapcsolatban fel kellene lépnünk. Hogyan lehetne elérni, hogy a tanácson belül a jogalkotási folyamat ne késleltesse az egész folyamatot. Köszönöm. Most maradtál le egy nagyon fontos előadásról a bizottságtól, amely a jogsértésekről szólt a belső piacon, és ennek pont az volt az egyik következtetése, hogy először a jogszabályt kell helyesen elkészíteni, tehát utána a tanács tagjai végre tudják hajtani. Tehát nem azt mondták, hogy minél előbb, hanem azt, hogy a helyes jogszabály legyen. Nagyon érdekes előadás volt arról, hogy egy teljes körről van szó ennek a folyamatnak az esetében. Bocsánat, hogy félbeszakítalak, de nagyon fontos, hogy mi is. Gálperc Ildikó következik. Köszönj. igen, egyetértek önnel, egy rendkívül bonyolult, összetett területről van szó. Nagyon régóta beszélünk erről a kérdésről, és nagyon fontos, hogy helyes lépéseket tegyünk, ami eredményes is lehet, minden érintett félnek a megelégedését szolgálva egy biztos hogy a belső piaci stratégiának és a digitális belső piaci stratégiának egységes irányba kell mutatni. én nagyon nagyra értékelem ezeket az elemzéseket és a minden részletre kiterjedő előadást is köszönöm e, és köszönöm azt is hogy jól fókuszált a problémára ugyanakkor rávilágt számos dologra például danti úrnak is a hozzászólása Eh, aki azt mondta hogy eh, az adóharmonizáció az majd eh, meg fogja oldani ezeket a lépéseket vagy segtene a probléma megoldásában. én ezt nem hiszem. azt gondolom hogy azzal hogy előre szaladunk és azt mondjuk hogy adóharmonizáció eltakarjuk a meglévő problémákat és nem megoldjuk ezeket a problémákat én abban hiszek hogy azokon a területeken ahol a belső piac jól működhet ott segtsünk különösen e, e, azokkal a módszerekkel ami az előadásban is elhangzott például az adóbevallások területén. miért ne próbálhatnánk meg a határon átnyúló vállalkozási tevékenységek esetén e, automatizálni a bevallást. miért ne találhatnánk olyan területeket ahol egyértelműen sikereket tudnánk elérni? egyetértek azzal hogy egy realisztikus időtervre van szükség ésszerű határidővel. ahhoz azonban hogy eredményt tudjunk elérni véleményem szerint helyes hogyha ágazati eh, bontásban is megközeltjük ezeket a dolgokat külön vizsgáljuk meg hogy egyes szakágazatokban hogyan tudnánk előrelépéseket tenni ahogy az előadásban is elhangzott az adminisztratv akadályok lebontása területén eh, hiszen minden egyes többletköltség amit nem tudunk felszabadtani az elmaradt hasznot is jelent azon a területen. egy külön területre ágazatra szeretnék kitérni ami egy pontosan annak alátámasztására hogy mennyire fontos hogy szakágazati szinten vizsgáljuk a dolgokat például itt van az európai gyógyszeripar ami egy rendkvül erőforrásigényes ugyanakkor innovatv és fejlődő terület ennek a belső piacát igen egyszerűen tudnánk egységesen kezelni óriási a koncentráció a gyógyszeriparban nagyon magas kutatásfejlesztési és innovációs követelményeknek kell hogy eleget tegyenek ezek a vállalatok ugyanakkor a a szabadalmi jogokon keresztül persze védjük ezeket a vállalatokat de hogy eh, nem, eh, nem tudjuk olyan tartósan védeni hogy például a megtérüléseket minden esetben eh, biztostani tudjuk ezért nagyon fontos mint ahogy elhangzott már a stratégiában is például a kiegésztő oltalmi tanústvány ami a szabadalmi oltalmi időnek a meghosszabbtását jelenthetné tehát egy nagyobb védelmet adna ezt a példát arra mondtam hogy össze kell hangolni a cselekvésünket és célirányosan kell lépéseket tenni egy meghatározott jól megszabott időkereten belül hogy eredményesek is tudjunk lenni és az az óriási költségcsökkentési arány amiről itt is szó volt azt el tudjuk érni úgy hogy a tagállamoknak is ebből előnye legyen és még eh, biztostsunk egy átláthatóságot és gyorsabb elérést is. Um, köszönöm szépen a prezentációt én is szeretnék hozzászólni szóval nagyon hasznos ha részletes eh, eh, értékelést kapunk egy külső szemmel nézve és összefoglalva az érveit, hogyha most a, nem, a, a tanulmány költségeit veszük figyelembe, hogy milyen hozzáadott értékkel járhatnak az intézkedések, én feltételezem, hogy ezek az intézkedések arányban vannak a várható haszonnal, amire a tanulmány is rávilágít. Nem feltételezhetjük, hogy minden intézkedés ilyen haszonnal jár. Tehát például az áfa áfával kapcsolatos intézkedéseket, ha vesszük, tudjuk konkrét tapasztalatok alapján idén, hogy ez a one-stop shop, ez az egyablakos rendszer számos mikrovállalkozás számára azt jelentette, hogy nem tudtak már Európa szerte kereskedni. a legnagyobb területe a digitális belső piacon az ilyen haszon jelentkezésének az elkereskedelem, az elektronikus kereskedelem. Ehhez viszont fontos, hogy megteremtsük a fogyasztók bizalmát. És tegnap egy javaslat született a bizottság részéről a fizikai áruk ra vonatkozóan ugyanolyan feltételek kell, hogy érvényesüljenek, hogyha az üzletben vásároljuk meg az a terméket, mintha online. És ehhez kell a bizalmat megteremteni. És nem lehet azt mondani, hogy nem léptünk ezen a területen, ugyanis idén fogadtuk el a távközlési csomagot, remélem, hogy ez segítséget jelent a polgárok számára, akik Európa szerte utaznak és adatokat tölthetnek le, és itt a, gondolnom, vagy utalnom kell arra a csomagra is, ami az internetes bűnözés megakadályozását célozza. Nagyon sokat vitatkoztunk ezekről a dolgokról zárt körben a hivatalos tárgyalások előtt, viszont hogyha nem sikerül megfelelő intézkedéseket meghozni, ez igen komoly károkat jelenthet a vállalkozások számára. Tehát fontos, hogy a jogszabályok megalkotásakor a megfelelő igényeket tárjuk fel, és így teremtsünk hozadott értéket. Ehhez persze előzetes hatásvizsgálatra van szükség. Néhány példát szerettem volna csak említeni, és különösen érdekesnek tartottam a költség megtakarításokról szóló ábrát Észtország esetében. Ez ugyanis rávilágít arra, hogy egy ország milyen óriási megtakarításokat ért el, és lendítette fel a gazdaságot, nem jogszabályi megoldásokkal, mi szintén fontos, legalább annyira fontos lehet, mint a jogszabályalkotás. Nem tudom, hogy kíván-e reflektálni néhány megjegyzésre. Köszönöm szépen a prezentációt. Köszönöm. Nagyon jó megjegyzések hangzottak el. E, e, érdekes lenne megvizsgálni azt is, hogy Európa nélkül, tehát e, a non-Europe milyen költségekkel járna, és hogy a, a napirenden intézkedések milyen hatással járnak. A mi számításaink pusztán illusztratív jellegűek, és megvizsgáltuk az egyes területeken a stratégiákat, mérve az intézkedések hatását. Tehát ha az összes intézkedés az adott szakpolitikai területen arra irányul, hogy a költségeket csökkentsük, akkor a késedelmek, a csúszás költségét is figyelembe kell venni. Minél előbb hozzá kell igazítani a tervezett intézkedést a prioritáshoz. Az intelligens szabályozás feltételezi, hogy komolyan vesszük azt, hogy minden egyes intézkedés kapcsán megpróbáljuk felvázolni az elérhető hasznot, és milyen költségeket vonz magával az adott intézkedés. Thank you very much. Köszönöm szépen, ez nagyon hasznos volt, és Danten úrnak átadom az utolsó napirendi ponthoz az elnöki széket, az elnöki funkciót. One more comment from... Illetve még egy megjegyzés lesz. Köszönöm szépen. Az egyik képviselő felvetette Észtország esetét a jó észt példát, és volt egy hozzászólás, hogy a tagállamok önállóan lépnének, ez esetleg plusz akadályt jelenthetne más tagállamok számára. A észtországi megtakarításokat szeretném példaképpen kiragadni, és utána szeretnék néhány szót szólni arra, arról, hogy a tagállamok között milyen lehet a kölcsönhatás. Az egyik észt példa az elektronikus vállalkozói vagy társasági nyilvántartás. Az összes észt vállalkozás online jelentkezhet be ebbe a nyilvántartásba, és most már ez a regisztrálás nem telik többe, mint 20 perc, ami egyébként a Guinness rekordok közé is bekerült. Az észt kormány Egyébként ezt a regisztrációs lehetőséget más tagállamok vállalatai előtt is megnyitotta, úgyhogy épp olyan gyorsan tudnak más nem észt vállalatok is regisztrálni. Ugyanakkor viszont ez, ez kölcsönösségi alapon működik, tehát az észt vállalatok a másik tagállamban is gyorsan regisztrálhatnak. Úgyhogy ez egy kiváló példája annak, hogy a határokon átnyúló folyamatok hogyan kezelhetők, hogyan oldhatók meg. De nyilván itt ez attól függ, hogy most ez csak egy tagállam alkalmazza ezt a gyakorlatot, vagy több tagállam, ha esetleg nem, akkor ez már önmaga is okozhat akadályt. Elnézést, de nekem mondja az elnök asszony, el kell mennem, mert az észt vállalkozói képviseleti szervezet kép, képviselőivel találkozom. Itt van tehát az utolsó napirendi pont. Köszönjük a tájékoztatást, a tanulmányt, és áttérünk a napirend utolsó pontjára, amely egy szóbeli kérdés Korea kolléga részéről egy nagyon érzékeny és fontos témával kapcsolatosan. Neki adom meg a szót, hogy mutassa be ezt, a, ezt az írásbeli szóbeli kérdést, és aztán majd a többiek kapnak szót. Köszönöm, Köszönöm, Danti elnök úr. Nos tehát, kevesebb, mint tíz éve Olaszországban a politika nem képes a fürdőhely létesítmények koncessziójával kapcsolatos kérdést kezelni. Itt egy újabb eh, határidő hosszabbításról van szó, noha ez egy stratégiai ágazat Olaszország számára, és hogyha nincsen biztonság a beruházásokat, illetve az nem tud működni ez az ágazat. Nagyon jól tudjuk, hogy meg kell várnunk az Európai Bíróság ítéletét, de mi az ágazati szereplők eh, megoldást akarunk találni, amelyek az ágazat jövőjét garantálják, és egy fenntartható jövőt biztosítanak országunk számára, ezért kérjük a bizottságtól, hogy mely megközelítésbeli különbségek vannak A Spanyolország, Portugália, Horvátország vonatkozásában, mert ami a megfelelő korlátozott időtartamot illeti a koncesziók vonatkozásában. Ezen országok esetében azonban jóval hosszabb időtartamú koncesziók vannak, mint 7 év, ami Olaszországban jellemző. Milyen példák vannak a szelekcióra, kiválasztásra? Itt utalok a Bolkenstein irányelv 12. cikk második albekezdésére melyek a legjobb bevált gyakorlatok és alkalmazások ezen 12-es cikk harmadik bekezdését illetően a Bolkenstein irányelben hivatkozásra a környezet, a kulturális örökség védelmére és a szociális politika célkitűzéseire. Az a cél, hogy az új jogszabályok esetében mindenképpen előre láthatóak legyenek a jövőbeli tevékenységek a koncepciót birtoklók számára. Köszönöm, Korra úr, nagyon rövid volt ez a bemutatás. Most a bizottságnak adok szót válaszadás céljából, nem tudom, hogy ki van itt a teremben a bizottság részéről. Tessék! Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék elnézést kérni, hogy ez idáig nem érkezett meg az írásos válasz a parlamentnek, minden esetre mi a szabályoknak megfelelően hamarosan ezt el fogjuk küldeni. Ami a lényeget illeti, itt állami tulajdonú ingatlanokról, part szakaszokról, strandról beszélünk, amit vállalatok kereskedelmi célra használhatnak engedély alapján. Az olasz hatóságokkal már jó ideje folynak tárgyalások, és Olaszországon kívül más tagállamban is hasonló a helyzet. Most nem tudom megelőlegezni a bizottság végső válaszát, de van egy kulcsfontosságú kérdés, nevezetesen, hogy az Európai Bíróság hogy fog dönteni. A bíróságnak, a bírósághoz két kérdést intéztek. Egyrészt, hogy a szolgáltatási irányelv 12-es cikke érvényes-e. Ha igen, akkor ez automatikusan megújítja az engedélyeket. Tehát ha úgy tetszik, akkor a bíróság térfelén pattog a labda, és meg kell várnunk az ítéletet. Az eset szám C458 az olasz bírák fordultak az Európai bírósághoz. December 3-án lesz a meghallgatás, és a főgyész pedig február végéig fog várhatóan dönteni. Tehát a felvetett kérdés már más írásban adott kérdésekhez is kapcsolódik, úgyhogy itt ezekre meg már korábban válaszoltunk. Tehát az, hogy a bíróság térfelén pattog a labda, ez tény, és meg kell várnunk azt, hogy a bíróság döntsön. Addig is folytatjuk a vitát, a tárgyalást az olasz hatóságokkal, hogy megfelelő megoldást találjunk. Bene, grazie, kérdés. Köszönöm. Kérdezem, hogy hozzá kívánne valaki szólni ezen válasz kapcsán a jelenlévő kollégák. Ha nincs hozzászólási kérelem, Koreónak adok szót, és ha megengedi, még majd ön után szólnék. Koreó úr, tessék. Köszönöm, köszönöm elnök úr. Nos, nem e, ítélhetem magam elégedetnek a bizottság válaszát hallván, hát ez nyilvánvaló. Persze meg kell várni az ítéletet, az emberi, az Európai Bíróság ítéletét, de a bizottságnak világos szerepe van. Itt egy specifikus kérdést vetettünk fel, amire válaszolnia kell. Az, a parlament ugyanis ellenőrzést gyakorol, és egy impulzív jellegű tevékenységet a bizottsággal szemben. De hát nem az első ízben történik ez itt meg, az IMKO szakbizottságban, minden szakbizottságban előfordulnak hasonló esetek, tehát azt hiszem, hogy egy kicsit felül kellene vizsgálni a mechanizmusokat, hogy a bizottság, amikor válaszokat ad, milyen módon teszi ezt. Hiszen az emberi erőforrásokkal és eszközökkel, amik a bizottság rendelkezésére állnak, azt hiszem, hogy az ilyenfajta válaszok nem elfogadhatóak. Elnök, köszönöm Korra úr, én is csatlakozom az elégedetlenség kifejezéséhez hiszen nagyon fontos téma ez Olaszországban, ez egy nagyon érzékeny téma, mondom a kollégáknak. Ön, Olaszország nem volt képes a múltban kezelni ezt a témát, de elfogadhatatlan, hogy az irányelv alkalmazását ennyire meghosszabbítsák 20-30, akár 50 évvel is, mi pedig azt vártuk a bizottságtól, hogy egy pontosabb választ adjon, hogy mennyi évet adtak egyes országoknak, akár 75 év halasztást is az irányelv alkalmazását illetően, esetleg jogsértési eljárásokat kezdeményeznek, mivel 5 év elteltével Olaszország még nem teljesítette az irányelv követelményeit. Olaszországban nagyon összetett ez a téma, administratív szempontból is, és a tenderek kezelésével kapcsolatos kérdések miatt is. Végkövetkeztetésként szeretném elmondani, amit már egy másik témával kapcsolatban is hangoztattam korábban, Nos, szerintem el kell kerülni a protekcionista rendszereket, amelyek más országokban kialakulnak. Tehát egyesek esetleg saját országokban egy védett helyzetben vannak, több évre garantált a munkák, és más országokban tendereket nyernek, ahogyan ezt korábban is említettem. Toszkánában volt egy tender, a tömegközlekedésre írták ezt ki. Ezt a Ratepé nyerte meg. A párizsi térségben az összes tömegközlekedést ő bonyolítja, és egészen 2039-ig kapta meg ezt a, nyerte meg ezt a tendert Párizs teljes térségében, és Toszkánában is indult egy tenderen, és akár kevesebb forrást is, is ajánlott fel, mint a többi vállalat. Azt hiszem tehát, hogy a piac szabályait tényleg korrekten kellene alkalmazni, amelyek mindenkire érvényesek, a szükséges halasztásokkal, amelyek akár helyesek is, de kiegyensúlyozottaknak kell lenniük ezen halasztásoknak az EU-n belül. Nos, Korra úr, azt hiszem, hogy ezzel nem zárjuk itt le ezt a témát, még máskor beszélünk majd róla, és köszönöm ezt a kérdést, amit ön benyújtott. Ha nincs hozzászólási kérelem, akkor azt hiszem, hogy ezzel berekezthetjük az ülésünket. Jövő héten Strasbourg lesz, eh, és aztán majd a szakbizottság következő ülése január 14-én lesz, eh, a karácsonyi szünet után a napi rendet ki fogjuk küldeni. Köszönöm, és mindenkinek boldog karácsonyt kívánok!